So, good afternoon, everyone. In the hope that the lights will be... Köszöntök mindenkit. Abban a reményben, hogy uh, a lámpát is felkapcsolják, majd nem tudom, hogy miért vagyunk itt uh, ilyen félhomályban, mintha a színházban lennénk, de remélem, hogy valaki majd gondoskodik a fényről. Kezdjük a mai ülésünket, ha nincs ellenvetés. A napirend tervezetet elfogadjuk, módosítás nélkül. Néhány bejelentést tennék. Lesz két rendkívüli MV ülésünk Strasbourgban, márciusban. Először is március 12-én, hétfőn, este 7 órakor, akkor fogunk szavazni a Lavia jelentésről, az EMA áthelyezéséről aztán március 14-én, szerdán, délután 2-től fél 4-ig tartunk egy eszmecserét Bienkowska asszonynal. Az EMISZ vizsgáló bizottság ajánlásainak nyomon követéséről, illetve az ezt követő lépésekről másodszorban. A dossziéjukban megtalálják az MV küldöttség Porto Margérába tett látogatásának összegzését, illetve az EFSA-nál tett látogatásunk összefoglalóját, ami pedig a plenáris ülés, ülést illeti a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos intézményközi tárgyalások első fordulójára holnap kerül sor. Eichhout úr az előadó. Ő képviseli MV előadóként a, lesz a tagja a parlament tárgyaló csapatának. Lesznek előkészítő ülések, amelyeken azon szövegrészekkel, azon anyagokkal fogunk foglalkozni, amelyek az MB kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Ma 20 nyelven van tolmácsolás, és ahogyan az lenni szokott, a e, dossziét elektronikusan is megtalálják, és webstreamingen is követhetik az ülést. A koordinátorok ajánlásait is elektronikusan köröztettük. Ezek a február 20-ai ajánlások, és amennyiben nincs ellenvetés, ezeket is elfogadottnak tekinthetjük. Ugyanez vonatkozik a január 11-i ülésünk jegyzőkönyvére. Tehát amennyiben az ülés végéig nincs fenntartás, ellenvetés, a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Rendben. Elég furcsa hangokat lehet hallani a mennyezetről, de remélem, hogy stabil a mennyezet. Tájékoztatnánk az intézményközi, folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról is. Egy második és utolsó informális eh, trialógus volt az humán egészségügyi és állategészségügyi gyógyszer készítmények felülvizsgálatáról, valamint az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról. Február 21-én került sor erre a találkozóra, ahol politikai megállapodás született az összes lényegi kérdésben. Ugyanakkor az első fordulóban, az első fordulón hozott döntés értelmében a VMP fájl lezárásakor lehet végleges döntést hozni, és így a technikai kigazításokra is sor kerülhet. Ami pedig az Energia Unió irányításáról szóló rendeletjavaslatot illeti. Az első trialóguson a egyeztetések a mi álláspontunkból indultak ki a január 17-i anyag alapján, és a tanács is elfogadta az általános következtetés december 18-án. Ahogy említettem, az első eszmecserét a legfontosabb politikai kérdésekről megtartottuk, ezek már nem voltak a javaslatban. A tanács és a parlament közti nézeteltérések és közös pontok is terítéken voltak, és számos mandátum született technikai szinten. A jelentéstétel a üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos politikákról és a fejlődő országoknak nyújtandó segítségről és a LULUCF-el kapcsolatos módosítók, valamint az üzemanyag minőségi irányelv módosítói is szerepeltek a rendelkezések között. Most pedig átérhetünk az első napirendi pontunkhoz, amelyet megvitattunk. Ez pedig az egységes európai megközelítés az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében egy tervezetet fogunk megvitatni, és az előadónak, Ádám képviselőnek adná meg a szót, hiszen ő az előadója ennek az anyagnak. Köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit az antimikrobiális rezisztencia. Ebben a szakbizottságban már többször szerepelt a napirenden, és az Európai Bizottság is számos vonatkozó kérdéssel foglalkozik, és az Európai Unióhoz tartozó különböző ügynökségek is foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Ennek ellenére kénytelenek vagyunk megállapítani azt, hogy Számos olyan pont, amelyről az elmúlt évek során vitáztunk, és születtek különböző cselekvési tervek is. Most ugye a második bizottsági cselekvési tervnél tartunk, és erre vonatkozik egyébként ez a jelentés is, amelynek a címe One Health. Számos iránymutatást fogalmaz meg, Ezeket a tagállamok részben átültették, ugyanakkor elég sok tennivaló van még. Néhány számot ismertetnék. Az antimikrobiális rezisztencia azt jelenti, hogy különböző gyógyszerek bizonyos baktériumokra már nem hatásosak, nem hatnak, tehát hogyha a fejlemények nem változnak a jövőben, akkor elképzelhető, hogy néhány éven belül egy manapság még ártalmatlannak tűnő fertőzés akár halálos kimenetelő is lehet, vagy például a szervátültetések számát csökkenteni kell a jövőben, azért, mert hatékony antibiotikumok nélkül ezek nem működnének. És ezt a listát folytathatnánk. Jelenleg globális szinten körülbelül 700 ezer halálesetről kell beszélnünk évente. Ezek olyan halálesetek, amelyek az antimikrobiális rezisztenciára vezethetők vissza. Úgy gondolom, hogy ez a szám nem is tükrözi a valós képet, hiszen a valós számadatok ennél valószínűleg magasabbak. És ehhez hozzá kell tennünk még azokat az adatokat is, amelyek a különböző terápiákkal kapcsolatos infekciókkal kapcsolatosak. Gondolunk arra, hogyha valaki például egy gondozó létesítményben, egy idős otthonban vagy egy kórházban kezelést kap, és a kezelés mellett egy kórokozó megfertőzi, egy olyan kórokozó, amely a szokásos antibiotikumokkal nem kezelhető, és itt is 37 ezer halálesetről beszélünk, csak az Európai Unióban. Feltételezem, hogy az igazi számok ennél sokkal nagyobbak. Ez azt jelenti, hogy minden, mindenki számára ez egy óriási terhet jelent a páciensekre nézve is, hiszen egyfelől egy terápia vagy nem hatásos, vagy nagyon lassan váltja ki a hatását az egészségügyi rendszerekre nézve és ez egy pluszköltséget jelent. A Világbank becslése szerint a költségek, most éppen nem találom ezt az adatot, 2050-ig, tehát valószínűleg az antimikrobiális rezisztenciával magyarázható betegségek olyan jelentős kárt okozhatnak, mint a 2008-as pénzügyi válság, amennyiben nem cselekszünk hatékonyan. Tehát ez a jelenlegi helyzet, és ebben a kontextusban kell meghoznunk a szükséges intézkedéseket. Hogyan ölthetett ilyen jelentős méretet ez az antimikrobiális rezisztencia? A penicillin felfedezése, illetve elterjedése egy csodaszert jelentett. Azt gondoltuk, hogy ez bármilyen területen gyakorlatilag korlátozás nélkül alkalmazható, és alkalmazták is. Nagyon sok esetben felírták, olyan esetekben is, amikor az antibiotikum orvosi felírása a diagnózis által nem volt logikus, vagy például az influenza időszakában gyakorlatilag vírus által megfertőzött betegek az orvosnál ragaszkodnak ahhoz, hogy antibiotikumot írjon fel nekik, és sok esetben ezt el is érik. Ez azt jelenti, hogy ha elég nyomást gyakorol az ember, gyakran megkapja az antibiotikumot, anélkül, hogy ez valóban szükséges lenne, és ehhez hozzátartozik még a amikor az olyan, mire tartoznak azon helyzetek is, amikor az emberek felhalmozták otthon a korábban felírt antibiotikumokat, és ezeket most felhasználják, szedik orvosi ajánlás nélkül. Az elmúlt években és évtizedekben a mezőgazdaságban is elterjedt az antibiotikumok használata. Európai szinten ez időközben már belett tiltva, és ezért nagyon hálás vagyok, növekedésserkentőként használták az antibiotikumokat, és sajnos a világ különböző országaiban ez még mindig fennáll. A különböző világgazdasági fórumokon ezt meg is vitatták, és a jelentésben is megpróbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy főleg a kereskedelmi kapcsolatainkban hangsúlyoznunk kell azt, hogy a partner országainkban milyen körülmények között kerül sor a hús előállítására, a hús termelésre, illetve az antibiotikumok megelőző használata az állattenyésztésben, ez betiltandó. A metaprofilaxis terén még nem értünk el megfelelő eredményeket, de a jövőben ezt is meg kellene céloznunk. Van számos követelés, amelyet megfogalmazunk ebben a jelentés tervezetben, amely remélhetőleg mindenkinél megvan. Ezeket összefoglaltuk, és a bizottság második cselekvési terve alapján indultunk ki, eh, ebből indultunk ki. Az igazság az, hogy eh, számomra ez egy eh, olyan struktúra, amelyet ellátunk különböző elemekkel, de mélyebben meg kellene még vitatni a részleteket. Igazából ugyanis nagyon sok területen cselekvésre van szükség. Jobb képzésre van szükség, az egészségügyben, és itt gondolok a betegekre is. Tehát egyfajta egészségügyi műveltségre van szükség, valamint különböző képzési, oktatási tervekre, kritériumok terjesztésére például az orvosok körében, az egészségügyben dolgozók körében, akik antibiotikumokat használnak, például a mezőgazdaságban is, tisztában kell legyenek az antibiotikumok negatív következményeivel, illetve az antimikrobiális rezisztencia veszélyével. Tehát képzés és továbbképzés egy nagyon fontos terület, és egy további fontos terület az, hogy az olyan orvosságok, gyógyszerek, antibiotikumok, amelyek már most a piacon vannak, ezeket meg kellene vizsgálni molekuláris szempontból, hogy biztosítjuk, vagy biztosítsuk azt, hogy ami hatásos, az továbbra is a piacon maradjon. Ugyanakkor, amire szintén sürgősen szükségünk van, az az, hogy új, hatékony antibiotikumokat fejleszünk ki. Itt pedig gazdasági ösztönzőkre van szükségünk, hiszen azt szeretnénk, hogy a lehető legkevesebb antibiotikumot használjuk fel. Persze ez egy nyereségorientált ágazatban nem feltétlenül ösztönzi ez a tény a kutatást, Éppen ezért meg kell találnunk a módját annak, hogy ne az eladott gyógyszerek alapján legyen mérhető az ágazat sikeressége. Erre vonatkozó utalást is találnak a jelentésben, és számítok az ön kiegészítéseikre, illetve támogatásukra. És egyébként szeretnék köszönetet mondani a többi szakbizottságnak is, amely véleményt készített ehhez a jelentéshez. Egy másik terület, amelyet szintén nem szabad elhanyagolnunk, az a megelőzés. Tudjuk, hogy időközben számos hatékony megelőzési módszer is létezik, például, a, például az oltások, így, úgyhogy ennek is fokozott a figyelmet kell szentelnünk. Képzésre, továbbképzésre szükség van, ahogyan azt már említettem, mindazok számára, akik antibiotikumokat írnak fel vagy használnak és intenzív együttműködésre van szükség az ECDC ügynökséggel, valamint az EFSA-val. Az ügynökségeinktől nem várhatjuk el azt, hogy újabb és újabb feladatokat lássanak el, úgyhogy nem látjuk el őket a szükséges anyagi és humán erőforrásokkal. Szeretném arra kérni önöket, hogy ezt a tervezetet részletesen olvassák el, figyelmesen, mert azt hiszem, hogy csak együtt tudunk hatékony jogalkotási intézkedéseket kidolgozni, úgy, hogy a tagállamok és az Európai Unió megtegyék a jövő szempontjából a döntő fontosságú lépéseket. Szerintem az antimikrobiális rezisztenciának nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk. Ez nem csak emberi szenvedést okoz, hanem valójában egy nagyon súlyos gazdasági probléma is lehet az Európai Unióban a jövőben. Éppen ezért örülök annak, hogy a második cselekvési tervben első alkalommal említést kap a környezet is, hiszen a múltban elsősorban a humán egészségügyre összpontosítottunk, illetve az állategészségügyre, de úgy gondolom, hogy a gyártás, valamint az antibiotikum alkalmazása, illetve a gyógyszerek használata egy olyan tényező, amelyet mindenképpen meg kell világítanunk, például mit tesznek a kórházban, a, a mosodákban, az ágyneműkkel például, amelyek kórokozókat, amelyekben ott vannak a kórokozók, tehát erre is figyelmet kell szentelnünk. Köszönöm a kollégáknak a tájékoztatást, illetve az információkat a kutatás, a mezőgazdaság vagy a környezetvédelem területéről. Március 5-ig van még időnk, hogy kiegészítsük ezt a jelentést. Ez valóban egy iránymutatás kell, hogy legyen a tagállamoknak és a bizottságnak, hogy végre megbírkozzanak ezzel a sürgős problémával, meghozzák a szükséges intézkedéseket, mert ez az Európai Unióban és a kereskedelmi kapcsolatainkban is eh, megoldást kell kapjon. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy valami időkorlátot kell majd megállapítanám, megállapítanunk, mert nagyon sokan kértek szót ez ügyben. Hogyha elkezd villogni a felirat, akkor túl sokat beszéltek. Elsőként Zomer asszony helyett Peterle, Alois Peterle úr, Alois Zommer néven fogok ma hozzászólni, Elnék előadó helyett, Renate Zommer helyét próbálom betölteni, és megpróbálom felolvasni az elkészített anyagot. So Nagyon hálás Zommer asszony, Kadenbach asszonynak, hogy ilyen kiváló jelentést készített, meggyőződése, hogy Kadenbach asszony a legfontosabb kérdéseket érintette a jelentésében, Meggyőződése az is, hogy új antibiotikumokra van szükségünk, ugyanakkor új antibiotikumok, antibiotikumok kifejlesztése eh, sok időt és pénzt igényel, akár 20 évig is eltarthat, és időközben új rezisztencia is kialakulhat. Ezért ösztönzőket kell az új antibiotikumok eh, kifejlesztéséhez eh, adnunk, de ez önmagában nem elég. A meglévő antibiotikumokkal kell sokkal felelősebben bánni, mert túlzott mennyiségben és nem megfelelő esetben alkalmazzák ezeket. 30-50%-a felírt antibiotikumoknak teljesen felesleges, túl könnyen írják fel ezeket az orvosok, nem megfelelő alkalommal szedik be őket, vagy túl hamarabb adják az antibiotikumok szedését. Az európaiak jelentős része nem nagyon érti azt, hogy az antibiotikumok mire jók vagy sem. 56%-uknak fogalma sincs, hogy a vírusok ellen hat, ez nem hatékony, illetve 40 jó néhány százalékok nem tudják, hogy például az egyszerű megfázás ellen is sem ér fabatkát sem az antibiotikum. Illetve az egészségügyi ellátórendszerek nem megfelelő működése is okozhatja az antimikrobiális rezisztencia kialakulását. Az oltási programok, sokkal hatékonyabb egészségügyi intézkedést jelenthetnek. Hasonló módon az antibiotikumok túlzott használata az állattenyésztésben is hozzájárulhat az AMR kialakulásához, azt hiszem, hogy egy kiegyensúlyozottabb állattenyésztésben kiegyensúlyozottabb antibiotikum használat sokat segíthet, illetve alternatívákat is kell találnunk. Az AMR egy igazi gazdasági, szociális, társadalmi teher, évente 25 ezer ember veszti életét ennek köszönhetően Európában, világszerte 700 ezeren halnak bele az AMR-be. Az elkövetkezendő években komoly pénzeket kell fordítanunk erre a célra, ...2050-re könnyen előfordulhat, hogy több életet követel az AMR, mint a rák. Fontos téma, ezért szívesen együttműködik majd Sommer asszony Kálnem Bakasszonynal. Köszönöm, hogy felolvashattam, köszönjük, mondja az elnök. Következik, most pedig következő hozzászólunk Piecha, Boleslav Piecha. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is Kádenbach asszonynak, aki valóban kimerítő bevezetőt tartott, európai cselekvési tervre van szükség az anti antimikrobiál... az AMR ellen, hiszen az antibiotikumok túlzott használata illetve az ellenőrzések hiánya vezetett oda, hogy az antimikrobiális rezisztencia ennyire komoly fejfájást okoz az európai egészségügy rendszerekben az antibiotikumokhoz túl könnyen nyúlunk, túl sokat használunk belőle, ezért a hatékonyságuk csökken, és új olyan mikróbák fejlődnek ki, amelyek rezisztensek az antibiotikumok ellen. Arról nem is beszélve, hogy az állattenyésztésben is túlzott mértékben veszik igénybe az antibiotikumokat. De nem elég, hogyha Európa megpróbál ezzel ellen fellépni, globális szintű fellépésre van szükség. Ma a globalizáció korában nem tudunk úgysem a mikrobáknak határt vagy gátat szabni Európa partjainál, ezért azt gondolom, hogy nemzetközi összefogásra van szükség. Persze az európai cselekvési tervnek figyelembe kell venni a legfontosabb patogéneket, amelyeket a WHO fektetett le, és fel kell lépni például a tuberkulózus ellen, hogy csak egy kiragadott példát hozzak. Hihetetlen, hogy újra felüti a fejét ez a betegség így a 21. század harmadánál lassan. Szerintem ez közös felelősségünk, hogy megakadályozzuk a visszatérését. Az AMR 2050-ig akár 100 millió ember életét is követelheti, a világbank számításai pedig szerint pedig ez összesen a 2008-as gazdasági válsághoz hasonló költsége lehet mindennek. Köszönjük szépen! Most pedig Boylan asszony helyett. Speaking uh, on behalf of my colleague Lynn Boylan, and I'd like to... Igen, Boylan asszony kollégám helyett próbálok hozzászólni a vitához. Sokkoló statisztikai adatokat hallhattunk, de én most Lynn Boylan által előkészített szöveget próbálom felolvasni. Azt hiszem, hogy lehetett volna határozottabb a fellépés, például, hogyha a tagállamokat jobban segítsük a megfelelő források elkülönítésével a cselekvési terv valóban ambiciózus lehetett volna, az ámer elleni harc sikeresebb lehetne. Egy-két lehetőséget kihagytunk ez ügyben, erre vonatkozó módosítókat meg be is nyújtok, mondja Lynn Boylan. Csalódásra ad okot az, hogy a környezetvédelmi oldalát a kérdésnek nem kezeljük. Olyan, nincs olyan környezetvédelmi protokoll, amely lehetővé tenné azt, hogy vizsgáljuk a különböző normák megsértését. Az, hogy a környezetvédelemre is uh, kiterjesztenénk ezt a protokollt, ez azt jelenteni, hogy a cselekvési terv is sokkal hatékonyabb lehetne. Jó lenne, hogyha mi szakbizottságunk egyértelmű állást foglalna ez ügyben. Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, célokra és megfelelő eszközökre, erőforrásokra van szükség mennyiségi célokat kell kitűzniük a tagállamoknak. A jelenlegi tagállami helyzet az, hogy az AMR ellen nem tudják felvenni sikeresen a harcot, mert ez önkéntes. Persze, mert bénítóan hat a forráshiány is. Egyes tagállamokban nincs pénz a cselekvési terv végrehajtására. Szeretnénk, hogyha valami történne ez ügyben, egyelőre ugyanis nem látjuk az eredményeket. Harmadsorban kutatás, fejlesztés és alternatívák ügyében az Európai Unió az Almerrel kapcsolatos kutatásokban vezető szerepet játszik. 99 óta 1,3 milliárd eurót fordítottunk erre célra, de nem lehet a kutatással kiutat találni. Év tizedek egy, több mint egy évtizedet telt el azóta, hogy egy új antibiotikumot felfedeztünk volna, holisztikusabb megközelítés kell az AMR elleni harcon, nem csak K plusz F vezet a megoldáshoz. A gyors diagnosztikai eszközök, a megelőző szűrés, illetve az alternatívák jelenthetnek megoldást. Köszönöm. Köszönjük szépen keresem a többieket a teremben, de hát nem találok mást az árnyék előadók közül. You are a shadow? Oh, I apologize. I, I thought it's Mr. Federley. No? Azt hittem, hogy Federley úr az... Igen, ő az árnyék előadó. De mivel késik a gépe, ezért én fogom eh, felolvasni, amit elkészített és svédül fogok beszélni, hogyha nem bánják. Ahogy említettem, Fredrik Federle úr ö, hozzászólásából fogok, ebből hozott anyagból fogok dolgozni. Egyébként egyetértek én is vele. Az Európai Bizottság az Európai Bizottság felismerte, hogy mi a kihívás, mi az igazi probléma, az AMR, az antimikrobiális rezisztencia. Ugyanakkor igazán komoly konkrétumokat nem láthatunk arra vonatkozóan, hogy mi kínálna megoldás számunkra. Ezért van az, hogy a parlamentnek egyértelmű üzenetet kellene küldenie a bizottság irányába, hogy bizony ambiciózusabb javaslatokat várunk tőlük helyi szint bevonásával, hiszen Az kórházokban azt láthatjuk, hogy a fertőzések elleni harcban vesztésre állnak az antimikrobiális rezisztencia miatt, ezért fontos lenne, hogy mindenki világosan látja és érti, hogy az AMR milyen veszélyekkel fenyeget a fertőzések tekintetében az unió szintjén konkrét intézkedésekre van szüksége, ahogy azt már említettem volt, de nem feltétlenül jogszabályokra gondolunk itt. Például a közbeszerzési irányelv újra gondolásával elérhetjük azt, hogy az kórházak vagy iskolák vásárlásainál a megfelelően kezelt, azaz antibiotikummentes húsárút vásárolnak például. Végezetül az uniónak kell a globális folyamat élére állnia, és azt hiszem, hogy a kereskedelmi megállapodásokon keresztül is van egy eszközünk ennek elérésére. Köszönjük szépen! Köszönöm először is, szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját. Valóban sürgős a helyzet az antibiotikum rezisztencia miatt, ugyanakkor úgy tűnik számomra, hogy az állategészségügyi része a stratégiánknak nincs megfelelően kidolgozva, az antimikrobiális szerek használata a, halász, a haltenyésztésben, illetve az állattenyésztésben fontos, és egyértelműen összetartoznak ezek a dolgok, illetve összetartozik az állategészségügyi szerekkel kapcsolatos mostani trialógussal. Én nem támogatom azt, hogy az állatorvosok állatorvosok felír, csak ők írhassanak fel antibiotikumot, illetve ne lehessen tőlük azt beszerezni, akkor, amikor a legközelebbi gyógyszertár állat, egészségügyi gyógyszertár nagyon messze van. La recherche en antibiothérapie a kutatásokat bátorítani kell, ösztönözni kell, ahogy azt az árvaszereknél tesszük, illetve a pediátriai, a gyerekgyógyászati szereknél. Az tízes bekezdés szintén fontos, amely arról szól, hogy a tesztekkel lehet azonosítani a törzseket, a baktérium törzseket, és megfelelőbb lehet az ellátás ennek következtében. A 27-es és a 28-as bekezdésben pedig az szerepel, hogy világszinten kell lépni, sőt, szerintem ennél tovább kell menni. A standardjaink reciprocitását ki kell kényszeríteni eh, például a húsexportnál, a húsimportnál, mert eh, most eh, olyan húsokat is behozunk, ahol az antibiotikumot növekedésserkentőként használták, és ez elfogadhatatlan, ez ellen fel kell lépni. Köszönjük, Ribezi asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Én teljesen egyetértek Grossz asszonyjal. Valóban reciprocitásra van szükség a ezeken a területeken, e, különösen az élelmiszerek importja, importja vonatkozásában. A bizottság azt mondja, hogy ezeket az előrelépéseket leginkább az abuzív, illetve nem megfelelő felhasználása, fogyasztása okozza az antibiotikumnak, amelyek multirezisztens baktériumokhoz vezetnek. Mit jelent ez valójában? azt jelenti, hogy egy megfelelő prevenciós politikára, egy valódi prevenciós politikára van szükség, egyetértek a raportőrrel, akinek köszönöm a jelentését. Valóban egy prevenciós politikára van szükség Európában. Franciaországban az antibiotikumok felírása immár nem automatikus kommunikációs kampányt kell intézni az orvosok felé, illetve a páciensek felé, akik állandóan ilyet akarnak feliratni, mert azt hiszik, hogy csodaszerek, és így lehet elkerülni, a, illetve ki kell fejleszteni olyan antibiotikumokat, amelyek a rezisztens törzsek ellen is hatnak. E, ami pedig az állattenyésztés illeti, e, én is e, úgy gondolom, hogy Grosztet asszony jelentése fontos, hogy célt érjen az állatgyógyászati gyógyszerekről. Úgy tűnik, hogy az, ami jelenleg van, az a racionális antibiotikum felhasználás ellen hat az állat jólétre lehet koncentrálni, minél inkább intenzív az állattenyésztés, annál inkább több preventív antibiotikum használat lesz, és látják, hogy valójában így összefüggnek a dolgok az állattenyésztésben. Könnyíteni kell a hozzáférés más gyógymódokhoz, mint az antibiotikumok és hát a jelentésben is szerepel, hogy nincs elég alternatíva. A fagoterápia például, nézzék meg a Google-en, ami kiegészíti az antibiotikum használatot. Fidokok Amennyiben ellenálló a baktériumtörzs, akkor Bizonyos szereket csak Grúziában lehet beszerezni, víruskoktélokat, amelyek korábban, noha Franciaország korábban vezető szerepet játszott a Pasteur intézettel. Qu'il faut augmenter le panel des és természetesen növelnünk kell a különböző antibiotikumok használatát, de alternatív terápiákra is szükségünk van. Ezt már elkezdtük finanszírozni, de nem tettünk eleget. Harmadik országokra hagyatkozunk, és nem, eleget, nem eléggé saját munkra. Thank you, Chair, and I would like to... Köszönöm. Én azzal kezdeném, hogy Kaldenbach asszonynak gratulálok a jelentéséhez. Két kérdés van, amivel foglalkozik, és ezeket én is hangsúlyoznám. Kihangsúlyoznám az egyik a környezetvédelmi aspektus, a másik pedig a mezőgazdasági. Szerintem mind a kettő kapcsolódik a rezisztencia problémájához. Beszélünk arról, hogy túl sok az emberi antibiotikum felhasználás, de az is igaz, hogy az állati is sok, és ez kihatással van az emberi egészségre, illetve a környezetre is, és ez engem nagyon aggaszt, hogyha 2015-ös antibiotikum stratégiára utalunk vissza, akkor ott a tanulmány mutatta, hogy kétharmada az antibiotikumnak állati fogyasztásba megy, 30-90 százaléka felhasznált antibiotikumnak később a vizeletben, illetve a trágyában távozik, és ez hozzájárul a rezisztens baktérium törzsek kialakulásához. Ráadásul az antibiotikum bekerül a tejbe és a húsba is, amit mindannyian, még gyerekeink is fogyasztanak. Tehát amikor a választópolgárokkal beszél az ember erről a témáról, azt látja, hogy egyre inkább aggódnak, egyre inkább tudatában vannak a rezisztenciának, és nyilvánvalóan kérik a termelőktől, illetve a szabályozó hatóságoktól, hogy érjék el, hogy a, azok az állatok, amelyeket elfogyasztunk, ne essenek át antibiotikumos kezelésen, amennyiben szükség, nem szükséges. Én azt remélem, hogy ez a jelentés tényleg alkalmas lesz arra, hogy jobban megvédjük magunkat és a gyerekeinket, biztonságosabb legyen az élelmiszer, ami az asztalunkra kerül, illetve, mivel a bizottság itt van, közvetlenül meg is kérdezném tőlük azt, hogy hogyan fog az EU bizottság, mit tervez eh, annak érdekében, hogy a polgárok eh, helyzetét javítsa, egészségét megőrizze, és végezetül mindannyian szeretnénk megérteni azt, hogy hogyan is történnek, hogyan történik a kibocsátása a rezisztens baktériumoknak, és erre is vonatkozóan kutatásokat kell készíteni, illetve volt-e kutatás azzal kapcsolatban, hogy egy mezőgazdasági gyakorlatok milyen, ténylegesen milyen hatással vannak az AMR, AMR kialakulására. Madame Müller. Müller képviselő. Kádemach asszony, köszönöm szépen a részletes és többé-kevésbé javarészt kiegyensúlyozott jelentést. Alapvetően egyetértek a megközelítéssel, és örülök annak, hogy nem a bűnbakokat keressük, hanem tárgyilagosan megpróbáljuk megvitatni, hogy hol vannak a problémák, hogyan kellene ezeket megoldanunk, és hol keressük a megoldásokat. Ez azt is jelenti, hogy egyfelől a humán egészségügyben meg kell vizsgálnunk az antibiotikumok használatát, és az állattenyésztésben, valamint az állategészségügyben is. Itt természetesen fontos az is, hogy az antibiotikum maradványokat célzottan kell megvizsgálnunk a hulladékban, illetve a szennyvízben, egyfelől például a szennyvíztisztító berendezéseinknél. Tudjuk, hogy a kórházakban még nem kötelező egy adott szintű tisztítás, és az európai szennyvíz tisztító rendszerekben ezeket a követelményeket be kell építenünk, azért, hogy a szennyvízelvezető rendszer ne, tehát hogy kiszűrje ezeket az antibiotikum maradványokat. Egy másik fontos aspektus az állat egészségügyben, az állatgyógyászatban, azt hiszem, hogy sok mindent elérhetünk a megelőzéssel, ugyanakkor van egy pont, amelyet szeretnék kiemelni. Szeretnék különbséget tenni a háziállatok között, valamint a haszonállatok között, amelyek antibiotikumot kapnak, és a 11-es bekezdésre is szeretnék kitérni. Ha az állatorvosok antibiotikum Feliró jogát megkérdőjelezi. Ezt ennek ellen kell mondjak, ugyanis az igazság az, hogy a vidéki térségekben, ha megnézzük például nálunk, 40 kilométeres távolságból jön az állatorvos, aki megvizsgálja például a tehenemet, és hogyha felírja a gyógyszert, 30 kilométerre kellene elutaznom, hogy beszerezzem a gyógyszert, aztán megint fel kell hívjam az állatorvost, hiszen ő kell, hogy beadja az injekciót. Azt hiszem, hogy ez nem megfelelő a különböző eh, koli fertőzéseknél, amikor eh, lázas is az állat. Tehát éppen ezért eh, kérem, hogy ne vitassák az állatorvosoknak az antibiotikum beadásra vonatkozó jogát. Köszönöm. Thank you, Madame Schreier-Pirik. Schreier-Pirik képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Kadembach asszonynak én is szeretnék köszönetet mondani. Az antibiotikum rezisztencia kérdéskörét Hollandiában már évek óta fontosnak tartjuk. Vannak kutatásos eredmények, amelyek bizonyítják, hogy az állati eredetű emberi fertőzéseknél a rezisztens baktériumok különösen fontosak. Itt olyan fertőzésekről van szó, amelyek állati eredetűek, és ezt a WHO is elismeri. A húsnál ott van az FPLPL, ugyanakkor a fertőzés veszélye az emberre nézve csekély. Hollandiában az állat tenyészt jelentésben 64%-kal csökkentették az antibiotikumok használatát. A vadon élő állatoknál most már magasabb az antibiotikumok használatának aránya, mint az állattenyésztésben. És az emberi gyógyászatban is jelentős a probléma, ezért gyorsan kell cselekednünk. Az ember a rezisztens baktériumok fő terjesztője, például az elhalálozási statisztikák szempontjából ez alacsonynak, az arány alacsonynak tűnik. Ugyanakkor a rezisztens baktériumok um, egy időzített bombát is jelenthetnek. Éppen ezért konkrétan gyorsan kell reagálnunk. Az ember elmegy például a kórházba, vagy um, az idős otthonokba, azt hiszem, hogy mindenképpen um, figyelemfelhívó kampányokra van szükség, akár a televízión keresztül is. Ön is elmondta, Kádenbach asszony, hogy az emberek akár egy egyszerű fertőzésben is meghalhatnak. mert most is vannak halálos kimenetelő esetek kórházakban például, ami nagyon fontos, és François Grosztet is utalt erre. Ez az első kérdés, amelyet ő említett itt, valóban egy nagyon fontos kérdésről van szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Sájne Múze képviselőasszony. Én is köszönöm Kádenbach asszony kiváló jelentést tervezetét, ami azt hiszem, hogy az antimikrobiális rezisztencia központi kérdéseit valóban mind eh, felöleli. Az eh, embergyógyászat és az állatgyógyászat semmiképp sem elkülöníthető, hiszen ezügyben különösen szorosan összefügg. Az AMR kapcsán az elkövetkezendő években nyilván még többet fogunk beszélni arról, hogy ami több tagállamban, például Dániában vagy Hollandiában is láthatunk, az nem más, mint hogy egyre többen vannak azok, akik ö, gombás fertőzésektől szenvednek, ö, rezisztens ö, fertőzésekről beszélünk. Dániában és Hollandiában is láttam ilyen eseteket, sajnálatos módon rossz irányba haladnak, mert túlságosan sokat használjuk a gomba ellenes szereket, és ezzel csökkentjük a meglévő gombás fertőzések e, ellen hatékony szerek hatásosságát. Tehát azt hiszem, hogy ezt a két kérdést együtt kellene kezelni. Azzal ki kellene bevétenünk a jelentést, hogy fel kell szólítani az Európai Bizottságot arra, hogy ha túlságosan széleskörűen használnak egy terméket a mezőgazdaságban, akkor esetleg vonjuk vissza annak a forgalomba hozatali engedélyét, egy olyan gyors eljárásra lenne szükség, amivel a piacról ki lehet vonni egy olyan terméket, amelyet túlságosan széleskörűen és gyakran használnak, hiszen fennáll a veszélye annak, hogy az AMR elleni harcban így nem járhatunk sikerrel. Thank you, Mr. Köszönjük. Thank you, Madam Chair. Poc, poc úr. Én is gratulálni tudok csak Kálembek asszonynak. Az AMR kapcsán hadd említsek egy dolgot, az antimikrobiális rezisztencia bizonyos mértékben elkerülhetetlen folyamat, nem is ez a baj hanem az, hogy mennyire felgyorsult az üteme ennek az emberi viselkedése miatt. Antibiotikumokat hosszú távon, kisdózisban használunk, ezzel felgyorsítjuk a rezisztencia kialakulását. Az antibiotikumok preventív használata, a másik az, hogy az az állattenyésztésben túlságosan széles körön használják, sőt, rovarirtószerként is, illetve növényvédőszerként is használják az antibiotikumokat. Egyébként a glifozát is eredetileg így került bejegyzésre. Ezek mind olyan kérdések, amivel azt hiszem, hogy nem foglalkozunk eleget. A, ahogy ez egy természetes folyamat a rezisztencia kialakulása, ugyanakkor a saját rossz viselkedésünkkel rettenetesen felgyorsítjuk, felgyorsítjuk ezt a negatív folyamatot. Köszönjük, Peter Leur ismét. Thank you. Köszönöm, elnök asszony, hogy ismét szót kaphattam, most saját jogom. Úgy vélem, We are digging into an iceberg. And I welcome the report of Madame Kadenbach, uh, which is a contribution to the hour of truth. Kadenbach asszony jelentése segítségével közelebb kerülhetünk az igazsághoz. More Uh, uh, Az antibiotikumok használata uh, egyre inkább terjedőben van, doktrina részévé vált. Engem is hívtak olyanok, akik mérgesek voltak az orvossal, nem írta fel az antibiotikumot. A jó orvos felírja az antibiotikumot, gondolja mindenki. Még most is, mindazután, amit tudunk és hallottunk, az emberek azt várják, hogy antibiotikumot kapjanak, ezt írja fel neki az orvos. Több fronton kell párhuzamosan felvennünk a harcot az AMR jelensége ellen. Először is új megközelítésre, hozzáállásra van szükség. A gondolkodásunkon kell változtatni, és az eddig elhangzottaknak nagyon örültem, amikor arról beszéltek, hogy átfogó van kell tekinteni ezt a problémát. Mielőtt új antibiotikumokat fejlesztenénk ki, ezt mindenképpen végig kell gondolni. Hol lehetünk sokkal hatékonyak, hatékonyabbak, ez a kórházakban és általában az egészségügyben a higiénia szigorítása, ezt Szomer asszony is említette. Az egészségügyi munkacsoport, amelynek én is tagja vagyok, a közelmúltban egy olyan workshopot rendezett, amely az AMR kérdését járt a körbe. Két egyetemről is érkeztek kutatók, akik megosztották velünk a probiotikumok használata a kórházakban, ahol 90%-kal is csökkentheti ezt a jelenséget a használatuk. Tíz évvel ezelőtt beszámoltunk erről a sikeres kezdeményezésről, mégis egész egyszerűen e, ezen a területen nem működik a belső piac, hiszen a régi szereket veszik és használják a kórházák a mai napig, olyanokat, amelyek sokkal kevésbé hatékonyak, mint a probiotikumok. Szeretném, hogyha a belső piac ezen a területen is felülne a feladathoz. Köszönjük a Persson asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Kadenbach kollégának ezért a kitűnő jelentés tervezetért. Ez egy olyan jelentés, amely egy bonyolult kérdéskörrel foglalkozik. Itt nagyon nehéz összegezni, de úgy gondolom, hogy ő képes volt arra, hogy a fő csapás irányt felvázolja amelynek mentén meg kell küzdenünk ezzel a fontos közegészségügyi kihívással, amelyet, hogyha nem oldunk meg, akkor ma még a rák képviselte kihívásnál is jelentősebb méreteket ölthet. Ez a jelentés alapvetően három aspektusra összpontosít. Szerintem nagyon jól hangsúlyozza azt, hogy egy egységes szempontból kell fellépnünk. A trialógus most foglalkozik az állategészségügyi készítményekkel, talán onnan is jöhet egy fontos jelzés ebben a tekintetben hogy például az antibiotikumokat ne használják fel ilyen mértékben az állattenyésztésben, illetve a növekedés serkentés céljából. Ezt azért is hangsúlyozom, mert talán hiányolható itt ez a pont egy kicsit, de jelenleg a bizottság, a trialógus foglalkozik most ezzel. Ami pedig a használat és a kutatás közti egyensúlyt illeti, az igaz, hogy nincsenek új antibiotikumok, már pedig új antibiotikumokra szükség van, és ezért a kutatást is ösztönözni kell, de hangsúlyozza, hogy a probléma a lényege az, hogy rosszan vagy túlzottan használjuk az antibiotikumokat. Éppen ezért ez az intézkedés nagyon hatásos lehet, hogyha, és gazdaságilag sokkal jobban megtérül, hogyha megfelelő megfelelően használjuk az antibiotikumokat. És amit szintén érdekesnek tartok, az az, hogy rámutat az új kutatási modellek szükségességére. Az eddigi ösztönző rendszer lehet, hogy nem volt a meg, legmegfelelőbb az antibiotikumok esetében. Ezt azért mondom, mert várjuk most azt, hogy a bizottság e tekintetben egy tanulmány eredményét is ismertesse. Tehát egy új kutatási modellre volna talán szükség. És végül, ami a nemzetközi aspektust illeti, az antimikrobiális rezisztenciát nem fogjuk tudni Európában megoldani, hiszen a kórokozók sem ismernek határokat, ezért ezt a problémát úgy kell megoldanunk, hogy be kell építenünk a fejlesztési segítségnyújtásba is. Talán valamilyen Európa fölötti, európai szint feletti szervnek kellene koordinálni ezeket a politikákat. Gratulálok még egyszer ehhez a jelentéshez, mert azt hiszem, hogy ez egy fontos ösztönzés lesz a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak is, mert nagyon ambiciózus. Köszönöm. Thank you. And last uh, speaker, Mr. Köszönöm, Gyereke úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Örvendek annak kifejezetten, hogy itt az Európai Parlament az antimikrobiális rezisztenciával foglalkozik egy saját kezdeményezésű jelentésben, és Kadenbach asszonynak ezen szakmailag nagyon megalapozott jelentéshez szeretnék gratulálni. Nagyon fontos, hogy az anti mikrobiális eh, rezisztencia megelőzésével foglalkozzunk. Jónak tartom azt is, hogy a kutatást eh, a figyelem homlok terébe helyezzük. Ugyanakkor szeretnék kiemelni valamit, amit eh, Németországban a vita szempontjából fontosnak tartok. A már most rezisztens kórokozók problémáját. A Robert Koch intézet és a Dresdai Egyetem közös vizsgálata alsó százországi vizekben három ponton is fertőzést talált, ilyen multirezisztens kórokozókat találtak. 12 esetben az sok hatás volt a kutatóknak is, de feltételezem, hogy Európában bárhol végeznénk el ezt a tanulmányt, hasonló eredményekre vezetne. Tehát el kell ismernünk azt, hogy csökkentenünk kell ezeket a kórokozókat, és ezt csak úgy érjük el, hogyha a tisztító berendezések, a tisztító létesítményekben egy, követ, egy kötelező szintet határozunk meg. Az ózonréteg, illetve az aktív szénnel szemben is fel kell vennünk a versenyt, ez valószínűleg milliárdokba fog kerülni. Az önkormányzatokat nem szabad, hogy magukra hagyjuk ezen a, ebben a küzdelemben ha megnézzük például a tisztító berendezések létrehozását, európai társfinanszírozásra van szükség itt is, mert nem csak a, nem a szavak számítanak, hanem a tettek, éppen ezért cselekednünk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, lezárjuk ezzel a hozzászólók listáját. Most pedig Tevenár úrnak szeretném megadni a szót az Európai Bizottság részéről. Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgatom ezt a mai vitát, és örülünk a bizottság részéről annak, hogy az antimikrobiális rezisztencia ennyire felkeltette a képviselők, tisztelt képviselők érdeklődését. Minél inkább így van ez, annál inkább odafigyel rá a közvélemény is, és annál hatékonyabb lehet az AMR-rel szembeni harcunk. Az Európai Bizottság által elfogadott cselekvési terv a múlt évben került elfogadásra bizonyos tevékenységeket célzunk ezzel, amelyeket végrehajtunk majd az elkövetkezendő időkben, és Dali asszony, aki hozzánk fordult kérdéssel, neki reagálva, egy stratégiai megközelítést alkalmaztunk a fennálló veszélyekkel szemben, jelenleg folyik egy tanulmány végzése, a különböző érdeket felekkel folytatjuk a konzultációt. A célunk az, hogy nyárra lezárjuk ezt a folyamatot, és akkor majd látjuk, hogy milyen további lépéseket tehetünk. Ezt félretéve mindenképpen gratulálunk a parlament által végzett munkához ezen a téren, és nagy érdeklődéssel követjük a folyamatot, hogy majd milyen jelentést fogadnak el ennek a végén. Köszönjük szépen, Kádember asszony zárja le a vitát. Ja, ich möchte mich mal ganz herz... Szeretnék szívesen köszönetet mondani a kollégáknak, elnék előadóknak, illetve a bizottságnak is, és mindenkinek megköszönöm ezt a konstruktív eszmecserét. Azt hiszem, hogy ezekkel a kiegészítésekkel, amelyeket ma elmondtak, és amelyekről feltételezem, hogy konkrétan módosító indítványokban még viszont látom őket. Minden bizonyal ez a jelentés hozzájárulhat majd ahhoz, hogy az Európai Bizottság és azt követően a tagállamok is megtegyenek, megtegyék a szükséges lépéseket, hogy ezt a helyzetet visszájára fordítsuk, nehogy bekövetkezzen az, amit hallhattunk, hogy esetleg a ráknál is súlyosabb következményekkel jár. Ez az antimikrobiális rezisztencia konkrét intézkedésekre van tehát szükség, és feltételezem, hogy számos területen ezek kötelező érvényűek kell, hogy legyenek. Az egyetlen pont, amelynél némi ellenállást tapasztaltam ma, az az, hogy európai jogalkotásra van szükség. Ezeken a területeken nem elég az, hogy a tagállamokat felkérjük arra, hogy lépjenek bizonyos területeken. Thank you very much. That Köszönöm, ezzel lezárjuk a vitát. A módosítók benyújtásának határideje március 5-14 óra, és a szakbizottságban május 16-17-én fogunk szavazni. Most pedig következik a következő napi rendi pont, ami a környezetbarát tervezés. We'll have a presentation of the... Meghallgatunk egy prezentációt, az EPRS tanulmány ismertetését a környezettudatos terméktervezésről, illetve a környezetbarát tervezésről szóló irányelv végrehajtásáról. Rész képviselő az előadó. First, I'm uh, giving the... Először is megadnám a szót a tanulmány ismertetőinek. Ketten vannak. Eleanor Trabik az első hozzászóló az EDPS részéről. Okay, thank you very much for inviting me Köszönöm először is a meghívást, örülök annak, hogy itt lehetek a tavaly ősszel lefolytatott felmérésről beszámolok, hogy az érintetek hogyan eh, látják az ökodizájn irányelvet. Kezdjük talán a módszertannal. Ez egy minőségi felülvizsgálata az ökodizájn irányelvenek. Eh, uniós és tagállami szinten gyűjtöttünk be véleményeket az a kapcsolatban, mik a sikerek és a hiányosságok, illetve mik az esetleges kihívások még. Hét tagállami kormányzati ügynökségtől hallgatunk meg szakértőket, Belgium, Dánia, Németország, Egyesült Királyság, Lengyelország, Portugália és Finnország bevonásával. Összesen 27 szakértőt interjú voltunk meg, és sokkal többen is felvettük a kapcsolatot a rendelkezésre álló szaktanulmányokat is természetesen figyelembe vettük. Megpróbáltuk a különböző szempontokból is megvizsgálni ezt, hogy minden érintett a civil szervezetek, kormányzati szereplők, tudós élet, tudományos élet szereplőinek a véleményét is figyelembe vegyük. Ugyanakkor ez a tanulmány statisztikai szempontból semmiképp sem reprezentatív. A, milyen a parlamenti kutatószolgálat a, azt a kérdést tette fel nekünk tulajdonképpen, hogy eh, elérte a céljait az irányelv, illetve mik voltak a célok, azokat elérte, mik a végrehajtásban a fő akadályok, hogyan kapcsolódik más szakpolitikai eh, területekhez és jogszabályokhoz, illetve a körforgásos gazdasághoz hozzájárul-e, illetve hogyan javíthatunk ezen. Lássuk először is a fő célkitűzéseket. Egyértelmű, hogy magas szinti környezetvédelmi, eh, környezetvédelmi szintet kell elérni azáltal, hogy az energiával kapcsolatos termékek környezeti hatását csökkentjük azaz az energia és erőforrás hatékonyság javításával, az energiállátás biztonságának növelése, illetve a természeti erőforrások alacsonyabb szintű igénybevétele a kívánt elérendő cél. Az felhasznált energia, illetve az energia felhasználásra kifejtett hatás az, amit az energiahatékonyságon értünk. Például az épületek energiahatékonyságát növelhetik vegyes termékek. Alapvetően nagyon sikeresnek mondhatjuk az energiahatékonysági célok tekintetében az irányelvet, ugyanakkor az erőforrás hatékonyságra kevésbé figyeltek oda az irányelv keretében, ez tehát az a nyersanyag hatékonyság, amire gondolunk, ami a negyedik kérdéshez is kapcsolódik, ez a körforgásos gazdaságra vonatkozott, ugyebár az stakeholdereket kérdezve nagyon eltérő véleményeket hallottunk. Két fő érv, ami elhangzott, az, hogy nagyobb figyelmet kellene szentelni az erőforrás hatékonyságnak, mások pedig azt mondták, hogy a nyersanyag hatékonyság javításának vannak akadályai. Három álláspontot fogalmaztak meg a megkérdezettek. Először is az ökodizájn irányelv elsősorban energiahatékonysággal foglalkozik, a többség úgy gondolta, hogy anyaghatékonysági elvárásokat is meg kellene fogalmazni az energiával kapcsolatos termékek kapcsán, de csak ott, ahol a piacfelügyeleti hatóságok ezt mérni tudják. A harmadik ambíciózusabb álláspont volt, néhányan részéről hangzott ez el, mi szerint az energiával kapcsolatos termékek esetében a, a nem energia besorolt termékekre, például butorokra is kiterjedhetne az e, energiaforrás, illetve a nyersanyagforrás hatékonyság. Mik a fő akadályok a végrehajtás terén? Nos, túlságosan sok időre van szüksége ahhoz, hogy egy irányelvet a gyakorlatba átültessünk, főként a gyors technológiai fejlődés kapcsán ez a lassú folyamat azt jelenti, hogy kevésbé ambiciózusak a célok. A érintettek azt is elmondták, hogy ez a fajta szakértelem és technikai szakértelem az Európai Bizottságnál hiányzik, mert egész egyszerűen nem foglalkoznak eléken ezzel a dossziével. Már csak azért is, mert egyre tágoló területről beszélünk. A második ponttal kapcsolatban, a piacfelügyelet kapcsán a megkérdezettek többsége úgy gondolja, hogy az Európa szerte nem megfelelően működik a piacfelügyelet, ugyanakkor az irányelv végrehajtásának sikere ettől függ. 10-25 százaléka eh, a piacon lévő eh, és a hatája alá eső termékeknek nem felel meg az ökodizájn irányelvnek. Egész egyszerűen a tagállamok nem rendelkeznek elég emberrel és erőforrással a piacfelügyelethez. Minden tagállam külön termék ellenőrzést végez, ami sok pénzbe és időbe kerül illetve megfelelő laboratóriumokra is szükség van. Nem világosak a szabályok, a normák, és az sem világos, hogy a tesztmódszerek során milyen metrikát kell pontosan használni ahhoz, hogy megfeleljenek a szabályozásnak. Lássuk a következő diát tényleg csak villám gyorsan, mik a fők ajánlásaink. Először is egyre inkább oda kellene fonalni az energiához kapcsolódó termékekhez, a nem energiahoz kapcsolódó termékek kapcsán a megvalósíthatóságra nagyobb figyelmet kell szentelni, illetve hogy mennyi idő alatt kell a rendeleteket elfogadni, és ezekhez a határidőkhöz mindenkinek tartania kell magát, illetve a nemzeti felügyeleti hatóságok jobb koordinációja jogsokat segíthetne, illetve a termék tesztelés során egyértelmű metrikát kellene adni. Köszönöm szépen, hogy eh, elhadarhattam mindezt. Most eh, a Barcelonai Autonóm Egyetemről Xavier Baraval Durani következik. Köszönöm. Az Eco Design Working Plan has traditionally focused on the energy efficiency during the use of the... A az egész termék élettartamáról van szó, ezt vizsgáltuk, és három üzenetünk van ezzel kapcsolatban. Először is, eh, ahogy az energia fogyasztó termékek egyre hatékonyabbá válnak, és egyre több adat áll rendelkezésre az egész életciklusukra vonatkozóan, eh, külön ki kell térni a termelésre, a és az életciklus végének kezelésére. Energy regulations. Az energiarendelet ki kell, hogy térjen az újrafelhasználásra, a megújításra, a, a javításra és a tartóságra. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy körkörösebb legyen az európai gazdaság. Ezeket az aspektusokat már az előkészítő tanulmányoknál el kell kezdeni, ez egyes termékcsoportoknál. Mindez hozzájárulhat a körforgásos gazdasághoz. Hadd kezdjem egy olyan képpel, amely azt mutatja, hogy mennyiféle mennyiféle világító testet használunk, ez a sokféleség nagyon sok felhasznált anyagot jelent, illetve komoly problémát a hulladékkezelő cégeknek. Ezek Ezeket azonban úgy kell gyártani, hogy a legfontosabb alapanyagokat újra vissza lehessen nyerni a lehető leghatékonyabban. A környezettudatos rendelet ezt a célt szolgálja, tartósabbá teszi és energiahatékonyabbá a terméket, ugyanakkor az azonosítást is megkönnyíti, és könnyebbé teszi, azt, hogy megkülönböztessük azokat a termékeket, amelyek reciklálhatóak. Next slide. We have analyzed six group of products. Hat termékkört az, ö, elemeztünk. Ezek a termékek különböző státuszt képviselnek. Itt ez a képkódos ábrán látható, és különböző rendeletek vonatkoznak rájuk, vannak ugye a porszívók, a világítótestek, a televíziók és képernyők, illetve a mosogatógépek, valamint a hűtőszekrények, bojlerek és kazánok. A hatból kettő olyan termék, amelyre kiterjed a legújabb term- környezetudatos terméktervezési rendelet. But. Annak a követelményei kiterjednek rá. De csak a porszívók és a világító testek számára vannak előírva tartósági követelmények. Ezen kívül három termékkörre vannak olyan előírások, amelyek az újrafeldolgozásra vonatkoznak. Design for reuse and repair, remanufacturing, recycling, that we mentioned earlier egy részletesebb elemzésre van szükség. Egy esetleges módja annak, hogy ezt az aspektust biztosítjuk, az az, hogy műszaki értékelést is bevezetünk, amely tartalmazza ezeket az aspektusokat már az előkészítő tanulmányok szakaszában. És a következő diát kérném. Az ökodizájn irányelv egy jogalkotási eszköz is kell, hogy legyen, amely által kiigazíthatjuk, eh, hozzáigazítjuk igazíthatjuk ezt a célt egyéb eh, irányelvekhez, mint az, az épületek energia teljesítményéről szóló irányelv, a kritikus eh, nyersanyagokkal kapcsolatos irányelv. A célunk mindezzel az, hogy egy körforgásosabb gazdaság felé mozduljunk el. Köszönöm szépen! Most pedig az előadónak adom meg a szót Ríz asszonynak. Köszönöm. A jelentéssel kezdjem, vagy most itt kérdéseket lehet föltenni a szakértőknek? Lehet, hogy jobb, hogyha most a jelentéssel konkrétan foglalkozom, ugye? Tehát, hogyha azzal foglalkozunk most első körben. Nem, én a pont arra gondoltam, hogy van-e konkrét kérdése az előadások után a két szakértőhöz. A if you want to. report. I hear it's the report. your report, report yourself. <laughs> as you wish. It's a joint debate with your report nevertheless. It's, it's all right. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais les remercier. Köszönöm, elnök asszony. Minden esetre eh, szeretném megköszönni a két előadónak ezt a nagyon teljes eh, eh, előadást, és engem nem is lep meg, hogy ez a két tanulmány ilyen jól össze tudta foglalni a témát. Egyrészt megfelel, egybevág az én értékítéletemmel, illetve az én javaslataimmal is a ahogy látjuk itt ezeken a képeken, van egy sor olyan jogszabály, amelyek egymással egyébként összefüggő termékköröket szabályoznak, mindenfajta kazánokat, fűtéseket, fűtőtesteket, bojlereket, napelemeket, televíziókat és egyéb képernyőket, porszívókat, stb nagyon, nagyon jó, hogy ez van, nem mondunk eleget, nem beszélünk erről eleget, és nem vagyunk tudatában ennek. A polgárok felé kell a felvilágosító munkát folytatni. És valóban ezek jó eszközök, illetve az energiahatékonysági erőfeszítéseink pillérei lehetnek. A bizottság azt mondja, hogy az ecodesign, a környezettudatos irányelv, illetve a címkézés irányelv a felét fogja hozni annak az energia megtakarításnak, amit 2020-ig remélünk, ami egy hatalmas mértékű hozzájárulás az általam szervezett és Rivázi asszony által szervezett kerekasztalnál mindenki, ugye január 23-án tartottuk ezt a kerekasztalt itt az Európai Parlamentben, mindenki eh, azt mondta, hogy nagyon komoly eredményeket értünk már el, a bizottság adata is azt mutatják, hogy 175 eh, millió a megtakarítás évente, eh, ez gyakorlatilag eh, szinte Olaszország eh, energiafelhasználásának eh, felel meg, és ez az egyes polgár háztartásoknál több mint 400 euró megtakarítást, 490 euró megtakarítást eredményez, ami azért nem kevés. Ez egy olyan brit tanulmányban is talál, ha megtalálható, amely azt mondja, hogy a környezettudatos tervezésbe fektetett pénz 3,8-szoros arányban térül meg a brit gazdaság számára. Tudjuk tehát, hogy mennyire költséghatékony ez az egész. A legutóbbi európai brit kampányban e, erről az, az irányelvről mégsem volt szó se. Nyilván vannak problémásabb részek is. Megfogalmazódtak kritikák is a késlekedéssel kapcsolatban, hogy milyen lassan sikerült a döntéshozatal. 2004-ben, amikor az első keret irányelvet létrehoztuk, már akkor is raportőr voltam, és egy nagyon élénk európai parlamenti csapat állt össze, Claude Turmes, Peter Liese, és egy nagyszerű eszközt sikerült létrehoznunk, és az asztal mellé sikerült a nemzeti szakértőket, az ipar képviselőit, a fogyasztók képviselőit leültetni. Eldöntöttük azt, hogy a termék az a termékre vonatkozó legyen-e az energiahatékonysági irányelv, illetve a címkézés irányelv, vagy éppen nem. Ez az egész folyamat túl hosszú volt, nem jelent kellő biztonságot a termelőknek. Ezért is szeretnénk, hogyha ezt a bizottság javítaná, az 5-ös 6-os bekezdésben mondom ezt, megfelelő határidőkre van szükség a bizottság részéről, illetve biztosítani kell azt, hogy tisztességes verseny legyen a nem európai termelőkkel szemben is. A bizottság, Katainen úr pontosan válaszolt a múlt héten a kérdéseinkre, és ezt bátorítónak tartottam ezeket a válaszokat. Nem csak az energiahatékonyságra fog koncentrálni a bizottság, mondta a biztos úr, hanem az erőforrások felhasználására, illetve a termék újrafelhasználhatóságára. Ennek örülök én is, a jelentésemben is ezek fontos tételek. Ki kell emelni, van egy harmadik kihívás, amivel foglalkoznia kell Európának, nevezetesen a piacfelügyelettel. Tehát megváltozik a gazdaság logikája, az energiafelhasználás logikája, a hatékonyság már részben benne van a bizottság menetrendjében, munkatervében, különböző képernyőtípusokra vonatkozóan történtek lépések, illetve porszívókra, illetve az élettartamára a termékeknek, valamint az újrafelhasználhatóságra, az életciklus végére, és arra vonatkozóan is szükségesek lépések, hogy mi legyen a visszanyerhető anyagokkal, illetve ki kell terjeszteni, ki kellene terjeszteni mindezt a mobi, mobiltelefonokra is. A Múlt hónapban az érdekeltek a piacfelügyeletet hangsúlyozták ki különösen, mert azt mondták, hogy a piacfelügyeleti eszközök és módszerek teljesen meg mások, a termékek 10-25%-a nem felel meg, ami akár a negyede is az adott termékkör termékeinek nem felel meg az európai elvárásoknak. Nyilván ezt lehetne javítani a kollégákkal együtt. Itt a 11-től 13-ig terjedő bekezdésekről van szó. Én például itt arra teszek javaslatot, hogy a különböző standardoknál jobban odafigyeljünk a termékbiztonságra, illetve a környezeti teljesítményt is jobban vegyük figyelembe. Két dologról kell még beszélni. Az egyik a mobiltelefonok, hogy a, kerüljenek azok is be a bizottság munkatervébe, a másik pedig, és ezzel összefügg, a Túlgyors elévülés problémája, amely környezeti kihatással is jár. Nincsenek európai intézkedések ezeken a területeken. Nagyon gyorsan fejlődik eh, ez a fajta technológia, például a mobiltelefonok. La meilleure illustration, et on le sait tous, c'est la quasi-impossibilité pour nagyon nagy probléma az elemek, illetve az akkumulátorok pótlása, amit általában nem is lehet eh, cserélni, és éppen ezért kidobják a mobiltelefont, ezért is a tízes bekezdésben azt eh, kérem a bizottságtól, hogy adja hozzá a listához a mobiltelefonokat is, és érjünk el lehetőséget, illetve szükségem lenne arra, hogy halljuk, hogy a szakértők mit gondolnak eh, erről, tehát érdemese megcélozni a mobiltelefonokat. Ami pedig a korai elévülést, elavulást illeti, ott a Düran jelentésben már szerepelt tavaly júniusban egy tétel, amit átemelek a nyolcadik bekezdésembe. Gilles Párnyó írta euh, Beszéltünk már erről, Gilles Párnyó is ezzel foglalkozott, és beszéltünk arról, hogy a tudjanak a fogyasztók az életciklusáról egy terméknek, ami része kell, hogy legyen a végső jelentésük. Köszönöm az árnyék előadókkal folytatjuk. Az első Gabusz képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szeretném megköszönni az EPRS eh, eh, munkáját. Ez egy jó kiindulópont számukra az, hogy megfelelő munkát végezhessünk. Másodszorban szeretném megköszönni az előadónak a munkáját, illetve az erőfeszítéseit annak érdekében, hogy egy konszenzusra épülő szöveget alakítson ki. Azt hiszem egyetértünk számos kérdésben, képviselővel, főleg ami azt illeti, hogy eh, egy, egy szemléletváltásra van szükség. Most eh, folyik eh, az európai gazdaság átalakítása, javában folyik a körforgásos gazdaság felé való átalakulás, és lehet, hogy az eddigi megoldások nem működnek, ezért mindent át kell gondolnunk. Át kell gondolnunk azt, hogy milyen információt nyújtunk a fogyasztóknak, de válvetve kell együttműködnünk az ágazattal, illetve az egyéb gazdasági szereplőkkel is, akik ezt az átalakulást le kell, hogy vezényeljék. Olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek közvetlenül hatással vannak az emberek életére, itt olyan dolgokról van szó ugyanis, amelyeket nap mint nap használunk. Ezért figyelembe kell venni azt, hogy a, a környezettudatos terméktervezés megfelelő át, megfelelő végrehajtása komoly megtakarítást is jelentett. Az európai állampolgároknak ezért információt kell adnunk az összes megtett lépésről, valamint arról, hogy milyen egyéni és kollektív előnyöket jelenthet mindez ezen a területen. Egy másik pont, amely szerintem fontos és kiemelendő, az, hogy a körforgásos gazdaság egy nagyon horizontális terület. Említette az előadó Katainen beszédét a múlt héten, és az a tény, hogy az Európai Bizottság alelnöke eljött hozzánk, hogy tájékoztasson bennünket a végrehajtásról, egyértelműen jelzi, hogy nagyon nehéz lesz az ökodizájnt és a körforgásos gazdaságot egy adott politikai területre koncentrálni. Az előadó is említette, hogy egy nagyra törő tervet kell kérnünk a körforgásos gazdaságról és a környezetbarát tervezésről, hogy így belemessük a részletekbe. Ugyanígy nem korlátozhatjuk az ökodizájnt pusztán az energia megtakarításra, ami persze fontos, de ki kell terjesztenünk ezt arra, hogy a különböző anyagokat újra kell használnunk, és lehetővé kell tennünk a megjavíthatóságot, hogy a termékek élettartamát meghosszabbítsuk. Komoly lehetőségeket nyújt az irányelv, számos lehetőséggel együtt még nem, ez, eddig még nem éltünk, és nem maradhatunk le. Néha túlzottan merevek az európai szabályozások, ez persze nem lehet egy akadálya annak, hogy gyorsabban felülvizsgáljuk például a környezetbarát tervezésről szóró irányelvet, és itt kapcsolódok ahhoz a kérdéshez, amelyet az előadó is megfogalmazott. Mi értelme van annak például, hogy a mobil telefonok nem szerepelnek ennek az irányelvnek a hatájában. Nem szeretném szaporítani a szót, szerintem nagyon fontos munka vár ránk a továbbiakban, de lezárásképpen szeretném még egyszer megköszönni az előadó munkáját ezzel ez a jelentés kapcsán, és egyetértünk azt hiszem a szöveg jelentős részében. Ennek ellenére megpróbáljuk majd a módosítók által még erősíteni a szöveget. Köszönöm. Thank you very much. On behalf... Köszönjük. Dali asszony, Paulucci kollega helyettes nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Rísz asszonynak tartozunk köszönettel a jelentés tervezetért, az EPRS-nek a elvégzett tanulmányért, illetve a két érintett egyetem mi szakértőnek tudós beszámolójukért. Azt hiszem, hogy nagyon jó kiindulási pont ez, amit Trissasszony elmondott, hiszen pozitív eh, javaslatokat tartalmaz az ökodizájn irányelv kapcsán, illetve arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt megerősíteni, javítani. Ugyanakkor a szocialista frakció nevében bizonyos szempontokat meg kell mm, erősíteni, főként a következőkre gondolok. Először is a piacfelügyelet ügyében azt gondoljuk, hogy a meglévő piacfelügyeleti tag, ö, adatbázis nagyobb mértékben kellene használni a tagállamoknak, illetve a megfelelőségi vizsgálatokat az egyes tagállamokban ebbe be kellene vinni. Ezen túl az Európai Bizottságnak a tagállami piacfelügyeletre nagyobb figyelmet kellene szentelnie annak érdekében, hogy egy végig gondolják, hogy érdemes egy egész Európára kiterjedő ilyen piacvegyeleti szerv létrehozásán törni a fejünket, az import termékek, illetve az online értékesített termékek esetében is alkalmazandó kell, hogy legyen a szabály. Az ökodizájn irányelv, illetve az energiateljesítmény az épületekben irányelv kapcsán úgy érezzük, hogy egy jól működő ellenőrzési vizsgálati rendszer az energia, az épületek energiateljesítményére vonatkozó irányelv keretében sokban segíthetné azt, hogy valóban energia hatékony berendezéseket építsenek be ezekbe az épületekbe. Úgy érezzük, hogy az irányelv határt ki kellene terjeszteni, nem csak a körforgásos gazdaság elvárásai tekintetében az energia kapcsolatos termékekre, minimális ö, ö, újrafelhasználási arány ö, tekintetében, hanem a nem energiakapcsolt termékekre is olyan termékekre, amelyek sok víz felhasználásával készülnek. A fogyasztói jogok kapcsán itt újra felszólít, elmondhatjuk azt, hogy egy Európa egészére kiterjedő kollektív jogorvoslati rendszer képítésére szükség van. Végezetül Ríz asszonynal és a többi árnyék előadóval kollégám már nagyon várja, hogy folytathassák ezt a szakmunkát árnyék ülések során. Mr. Pieka. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnék asszony, mondja Piek asszony. Én is a kolléganő szere, nevében szeretnék Visnyevska asszony nevében e, felolvasni néhány gondolatot ezen jelentés tervezet kapcsán. Itt alapvetően arról beszélünk, hogy az ökodizájn irányelv végrehajtása hogyan alakult eddig. Alapvetően pozitívan látjuk ezt a kérdéskört, A, ennélkül a klímaváltozás mérséklésére vonatkozó európai terveket nagyon nehéz lenne megvalósítani. Azt hiszem, hogy ez a javaslat éppen ezért nagyon jó és hasznos. Azok a termékek, amelyeket most tervezünk, tartósak kell, hogy legyenek, nem lehet rögtön első alkalommal ezeket kihajítani. Fontos, hogy javíthatóak legyenek ezek a berendezések, hogy minél tovább használhassuk őket. Emellett fontosnak tartja kolléganőm azt is, hogy az energiahatékonyságra odafigyeljünk, hiszen talán ez a legfontosabb eh, része ennek az irányelvnek. Ne felejtsük el azt sem, hogyha új feltételeket szabunk, akkor enne, ezeknek technológiailag mindenképpen indokoltnak kell lenniük, és lehetővé kell tenni, hogy a kis és középvállalkozások is eleget tegyenek ezeknek az elvárásoknak, hogyha túlzottak ezek a költségek, akkor nyilván erre nem lesz lehetőség. Az ökodizájn irányelvnek éppen ezért azt is kell segítenie, hogy a levegőminőség javítását elérjük, ez is fontos célunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Amkern képviselő asszony. Köszönöm Rész kollégának, a kiváló jelentést készített. Nagyon jó, hogy Ezekről a fontos kérdésekről itt és most és így tárgyalhatunk. A parlamenti választási kampányban mekkora problémát okozott az mindannyiunk számára. Az emberek nem értették, hogy miről szól ez az irányelv, mit szól bele az Európai Unió a porszívó ügyeinkbe és a kávéfőző ügyébe miközben nagyon fontos, hogy figyelme kövessük, hogy pontosan milyen eredményeket hoz ez az irányelv, mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Először is azt kell hangsúlyozni, hogy mennyire sikeres volt eddig, és fontos ezt megőrizni, sőt, ha lehet, inkább javítani. Jobb ellenőrzési mechanizmusokra van szükség, nagyobb fokú, hatékonyabb végrehajtásra, ahogy azt Víz asszony is elmondta, oda kell figyelnünk arra, hogy az erőforrás hatékonyságra is kiterjedjen ez a jelentéstervezet. Amikor a Dán parlamentben még valamivel fiatalabb képviselőként ültem, jól emlékszem, hogy arról beszéltünk, hogy ez az új számítás technikai forradalom majd azt jelenti, hogy a hardware állandó marad, és a szoftveren kell csak változtatni, és hogy milyen hatékony lesz. Szép is lett volna, hogyha ez így lett volna, de hát láthatjuk, hogy nem így történt. Úgy tűnik, hogy a hardware gyakran hamarabb elavul, mint maga a szoftver. Itt gondolok például a mobil telefonokra, vagy a beépített tervezett avultatás kérdésére láthatjuk, hogy mennyivel gyorsabb, hatékonyabb a telefonunk, az új telefonunk, amikor lecseréljük, és aztán nem sokára, nem <clears throat> újra le kell cserélni. Nagyon örültünk annak idején annak, hogy az újrahasznosítás ügyét is ennyire segítheti e, mindez. Az újrahasznosítás terén elképesztő, hogy mennyire múltuk a terveket, és éppen ezért örülök annak, hogy most egy kicsit jobban odafigyelünk mindenre. Ugyanakkor arra is oda kell figyelni, hogy az irányelv ne legyen túlságosan szertágazó, hiszen akkor tényleg nem fog működni, hogyha túl sok mindent követelünk itt nem Brüsszelből, akkor majd azt mondják, hogy itt vannak a kis és középvállalkozások, akik nem tudnak eleget tenni minden újabb követelménynek. Ez, ezt azért tartsuk figyelem, vegyük figyelembe mindenképpen. Köszönjük. Köszönöm. Köszönöm én is meg akarom köszönni Rész kollégának ezt a munkát, meg a tanulmányt is, amit, a, amit korábban hallottunk. Én eh, Nyilvánvalóan én is egyetértek azokkal a kollégákkal, akik ennek az új irányelvnek a hasznosságáról beszéltek. E, már most is értünk el energiamegtakarításokat, illetve csökkentettük a széndiokszid kibocsátást, megvédtük a fogyasztók, megspóroltunk a fogyasztóknak jelentős összegeket. Azt gondolom, hogy ezzel az új anyaggal még nagyobb ambíciót tudunk e, sikerre vinni. Egyetértek azzal, amit a kollégák itt mondtak, nem csak, hogy a termékek energiahatékonyságáról kell beszélni, hanem a, az erőforrásokról, illetve az alapanyagokkal való hatékony bánásmódról is, azokról az erőforrásokról, amelyeket már a tervezési szakaszban végrehajtanak, hiszen ott már látszik, hogy mennyi lesz a környezeti terhelés annak a terméknek az egész életciklusa alatt. Tehát megfelelő tervezésre van szükség. Azzal is egyetértek, amit a kollégák szintén mondtak, hogy a termék egész élettartamáról kell beszélnünk, illetve a későbbi újrafel, újrahasznosításról is. A bizottság vajon tervezi-e azt, hogy kötelező előírásokat vezessen be a termékek, illetve azok alkatrészeinek minimális élettartamára vonatkozóan, mert én úgy gondolom, hogy ez lenne a megfelelő lépés most. És itt felhívom a figyelmet egy hasznos környezetvédelmi ügynökségi tanulmányra, amely lavoro nell'intera filiera del recupero. Questo mi sembra quindi anche un'opportunità da cogliere, da dover cogliere, anche in termini di... Eh... Azt gondolom, hogy a tanulmány is nagyon komolyan venni. Per le nostre imprese, per le imprese europee. Eh, Meg kell nézni, hogy eh, milyen hatása van mindennek az európai iparra. És van még egy kérdés, amiről beszélnék, hogy mikor lesz olyan más jelzőszámok, mint amit a széndiokszid kibocsátásra alkalmazunk, hiszen más területeken is kellene megfelelő információt adni a fogyasztóknak, és a bizottságnak is megfelelő ösztönzéseket kellene kialakítania arra, hogy egy szolgáltatás alapú gazdaságra álljunk át, egy termék tulajdonon alapuló gazdaságról. Ennek sok előnye lenne, a hosszabb távon használhatóak lennének a termékek, és a szolgáltatók pedig megélnének olyan termékekből, amelyeknek az életciklusa sokkal hosszabb, mint jelenleg. Köszönöm még egyszer a raportőr munkáját, és remélem, hogy a jövőben is tudunk hatékonyan együttműködni. Grosztet asszony következik. Köszönöm és én magam is szeretném megköszönni Frederik Risznek azokat az érveket, illetve megjegyzéseket, amelyeket hallhattunk tőle, nagyon érdekesek voltak. Ez a környezettudatos tervezés irányelv alapvetően arra irányul, hogy az energia felhasználást csökkentse a termék felhasználása során és azt gondolom, hogy hozzájárulhat a körforgásos gazdaságnak is. A környezeti hatás csökkenthető, illetve az újrafelhasználás lehetősége is, lehetősége is megnövel, megnövelhetőek. A javítás lehetőségét kell kiemelni, illetve a tartóságát a terméknek, valamint azt, hogy hogyan lehet szelektíven újrafeldolgozni a, a terméknek az összetevőit, illetve azokat az anyagokat, amelyeket beledolgoztak az irányelv egyszerre figyel a körforgásos gazdaságra, illetve a versenyképesség fenntartására, mégpedig azt gondolom, hogy ezt esetről esetre kell megnézni, és ez lenne, ez a megközelítés lenne a leghasznosabb. Köszönöm. Rivázi asszony. Köszönöm. Én raportőre voltam egy ITRE véleménynek, és Frederik Riesnek köszönöm a munkáját, eh, hogy egy ilyen, ered, ilyen jelentést kaphattunk. Grosztet asszony is mondta, hogy eh, az energiahatékonyságon mellül, mellett, eh, ami egyébként egy szép siker volt, illetve a címkézés, az anyag felhasználás hatékonyságát is Eh, javítani kell. Ezzel ki kell terjeszteni, ki kell terjeszteni az irányelv eh, hatáját. Ugyanakkor a, kritéri, a környezettudatos tervezés eh, kritériumait is, koncepcióját is ki kell terjeszteni. És itt pontosítom, hogy amikor a tartóságról beszélek, egy eh, eldobható társadalomban is kell, szükség van tartós eszközökre. Ez, a, ez az kell, hogy a garanciát tudjunk adni a termékekhez, ami egy fellépést jelent a korai elavulással szemben eh, ugye termékek egyes csoportjában, hogyha megállapítja a gyártó, hogy mondjuk 5 év a garancia, akkor ez a termék nem is nagyon lesz eh, tovább használható. El kell érnünk hogy az történjen, hogy valaki bíróságon bizonyítsa be, hogy visszaéltek ezzel. des pièces de rechange tout au long du cycle de vie. Et le côté ami pedig az újrafelhasználást, a reciklálást illeti, elfogadhatatlan az, hogy gyártanak most egy terméket, és az ne legyen 100%-ig újra felhasználható. Nézzük meg a műanyagot. Olyan műanyagokat gyártanak, amelyek nem újra hasznosíthatóak. Ami azt jelenti, hogy felhalmozódnak hulladékként, és amikor és engem érdekelne a szakértők véleménye ezzel kapcsolatban, amikor egy terméket kialakítunk, megtervizünk, akkor minimum, hogy azt újra használhatónak, újra felhasználhatónak tervezzük, és ezzel elkerüljük a hulladékhegyeket. Oda kell figyelni az anyag felhasználásra, például a ritka földfémekére, 96%-a ezeknek Kínából jön. Én zöldként és itt most legyen szó mobiltelefonról, vagy széltúlbirákról, mindenhez kell ritka földfém, és ezek valójában kínai kézben vannak nagy részt. Emellett oda kell figyelni, hogy endokrin disruptorok se kerüljenek a termékekbe, azzal is egyetértek, hogy a piacfelügyeletet meg kell erősíteni, és mindent meg tenni annak érdekében, hogy az államok rendelkezzenek azokkal az eszközökkel, amelyek az ellenőrzésre szükségesek, itt a bizottságnak is van szerepe. És aztán vannak még etikai kritériumok is, ugyanis a bizottságtól elvárható az, hogy meg tudja vizsgálni azt, hogy egy alapanyagot milyen körülmények között, milyen szociális körülmények között termelnek ki, illetve állítanak elő. Az ITRE-ben nagyon jó vitát tartottunk erről a témáról, és alapvetően egyetértünk a javaslattal. Köszönöm. Most bizottság részéről Santos Gil következik. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm ezt az eszmecserét is. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, illetve ennek a szakbizottságnak, amiért támogatta ezt az irányelvet. Ugye többen hangsúlyozták, hogy nagyon sok megtakarításhoz vezetett ez az évek során. Röviden reagálnék néhány felvetésre. Valóban lassú előrelépés történt, ez egy hosszú folyamat, amelynek során végrehajtjuk ezeket az intézkedéseket, négy éves időszak szükséges, szerintünk ez szükséges, ugyanis itt egy nagyon komoly eszközről van szó, amely tilt bizonyos termékeket az európai piacon, éppen ezért hatásértékelésre van szükség, ami időt igényel, bár egyetértek azzal, hogy bizonyos esetekben ezt a folyamatot fel lehetne gyorsítani. Ami pedig a forrás hatékonyságot illeti, már ma is ilyen kritériumokat beépítettünk a különböző intézkedésekbe, hiszen a jelenlegi irányelv ezt lehetővé teszi, többet is tehetnénk, ahogyan a munkaprogram ezt felvázolta, például a mosogatógépeknél már beépítünk olyan követelményeket, amelyek által a tartóságuk javítható. Valóban igaz, hogy a termék garanciák jobb lehetőséget nyújthatnak ahhoz, hogy az életciklussal kapcsolatos problémákat orvosoljuk. A követelmények például a, léteznek ma a porszívók motorjára vonatkozóan, de a tesztelés nagyon időigényes, tehát egy másik eszköz is esetleg hatékony lehet és valóban az ilyen követelmények végrehajthatóságát is, végrehajthatóságára is ügyelnünk kell és ezzel át is térnék a piaci felügyeletre. Valóban nagyon fontos, erre szükség van az Európai Bizottság, megpróbálunk pénzügyi úton és közös felügyeleti fellépés által támogatást nyújtani a tagállamoknak. Karácsony előtt a bizottság egy javaslatot terjesztett elő a termékek szabad mozgására vonatkozóan. Ez kapcsolódik a piacfelügyeleti mechanizmushoz az Európai Unióban, itt most az együtt döntés érvényesül. Általános javítás itt lehetséges, és ez az ökodizájnra is hatással lesz. Végezetül még két gondolat, a mobiltelefonokat említették néhányszor jeleztük a munkatervben, hogy valóban megvizsgáljuk azt, hogy a mobiltelefonok és egyéb gyorsan változó IT eszközök problémáját hogyan kezeljük. Ezek nagyon gyorsan fejlődnek, változnak, és a mi folyamatunk túl lassú, hogy lépést tartson ezen technológiai változásokkal, tehát más módját is meg kell vizsgálnunk annak, hogy az ökodizájn irányelvbe hogyan építhetjük ezt be. A szoftver frissítésekről is hallottunk. A vonatkozó szabályozást tavaly fogadtuk el, a parlament hangsúlyozta is, hogy biztosítsuk, hogy a szoftver frissítések ne rontsák a termék teljesítményét, illetve tájékoztassuk a fogyasztókat. Az ökodizájn irányelv kapcsán is valami hasonlót figyelembe vehetnénk. Ami pedig a hatály kibővítését illeti, ezt is többen említették. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy ma, már ma vizsgáljuk, vizsgáljunk különböző vízfelhasználású termékeket, zuhanyzókat, mert ezek energia teljesítménye is ide kapcsolódik energia felhasználás szempontjából ide tartoznak, de azt hiszem tekintettel kell lennünk arra is, hogy a nem energiával kapcsolatos termékek kapcsolatos problémák a termelés során jelentkeznek, és nehéz figyelembe venni a termelés során érvényesülő követelményeket, de ezeket figyelembe kell venni a hatály bővítése szempontjából. Köszönöm szépen, most pedig visszatérnék a szakértőinkhez hiszen elhangzottak néhány, elhangzottak különböző kérdések, és Rivazi asszony is feltett egy kérdést, amelyre esetleg szeretnének reagálni. Először Drabik asszonyt hallgatjuk meg. Okay, um, it seems like uh, all the discussion... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdések merültek fel. Azt jól látni, hogy alapvetően pozitívan viszonyulnak az irányelvhez. Úgy tűnik, hogy a nagyobb fokú ambícióra van szükség, és a anyag vagy erőforrás hatékonyságot mindenképpen jobban bele kellene építeni ebbe az irányelvbe. Mind a bizottság részéről, az Európai Bizottságnál, mind a tagállamok részén több ember van szükség a piacfelügyelet elvégzésére, hiszen hogyha ki akarjuk terjeszteni már új termékekre is ennek a, az irányomnak a hatáját, akkor ez nagy költségekkel jár. Ez világos, kell, hogy legyen mindenkinek. Hogyha a piacfelügyelet nem működik megfelelően, akkor az olyan versenyképességi kérdéseket is felvethetnek, mint például a kívülről érkező nem megfelelő termékek. Végül az újrahasznosítás kapcsán az újrahasznosítás fontos az Unió számára. Ez egy olyan terület, ahol az Európai Unió piacvezetővé válhat, és az unión belül maradhatnak, és újrafelhasználásra kerülhetnek bizonyos import anyagok. Ennek egyébként komoly társadalmi-szociális hatása is lehet. Igen, vannak különböző aspektusok, amelyekről hallhattunk. Ezek közül talán egyet említenék, amelyre én is utaltam, de szeretném idézni abból a tanulmányból, amelyet elkészítettünk. Az európai piac termékeket és nyersanyagokat is importál, és ebből a szempontból egyre fontosabb figyelembe venni az anyagokat, amelyeket importálunk harmadik országokból. Figyelembe kell vennünk, hogy bizonyos esetekben a különböző energetikai politikák, illetve az energia szén csökkentésével kapcsolatos megközelítése nem követi az európai normákat. Például, amikor nálunk a megújuló energia felhasználása elér egy adott arányt az európai szakpolitikákban foglaltaknak megfelelően, a felhasználás során képesek vagyunk a céloknak megfelelően csökkenteni az energiafogyasztást, a különböző fémek kitermelésének során elfogyasztott, illetve felhasznált energia, vagy a gyártás során felhasznált energia a harmadik országokban itt bizonyos esetekben olyan országokról van szó, amelyek energiafelhasználása főleg a fosszilis energiákra épül. Sokkal inkább fontos az anyagi szakaszt figyelembe venni, és nem pusztán az energiafelhasználás szakaszát nézni. Ezt szerettük volna hangsúlyozni. Ezt lehet szemléltetni méghozzá nagyon könnyen egy példa által megvizsgáltunk például különböző réz alapú termékeket, a legfontosabb piac, ahonnan Európa importál, az Chile, és a 90-es években a réz koncentrációja Chileben egy adott bányában 3%-os volt, ma azonban 10 kisebb, tehát 10-szer olyan alacsony. Ez azt jelenti, hogy az energia intenzitás, amelyet a kitermelés során felhasználnak, fokozódott, és ezt egy energetikai mix által érik el egy olyan térségben, ahol ezek a bányák vannak, méghozzá úgy, hogy főleg a fosszilis energiákra, gázra építenek. Míg Európában az, az energetikai mix összetétele más. Tehát hangsúlyozom azt, hogy az elemzést ki kell terjeszteni az összes szakaszra, az életciklus különböző szakaszaira. Ugyanígy hallottunk a termékek javíthatóságáról is. Mi nagy hangsúlyt helyeztünk a tartosságra, az élettartam meghosszabbítására, és bizonyos esetekben különböző tanulmányokra is utaltunk, két-három pontnál idézünk olyan tanulmányokat, amelyeket nem mi végeztünk el, hanem amelyeket már korábban elkészítettek, és itt összehasonlítjuk az előnyöket, milyen előnyökkel jár az életciklus meghosszabbítása, vagy esetleg új termékekhez lenne érdemes folyamodni, amelyek energetikailag hatékonyabbak. Két-három példát említünk ebben a tanulmányban, korábbi tanulmányokra építve, és ezekből kiderül, hogy a tartóság, illetve az élettartam kiterjesztése, meghosszabbítása komoly energetikai 5-10 százalékos energetikai megtakarítást jelent, más esetben 1 százalékos eh, energetikai megtakarítást, nem csak az új termékeknél, hanem a már létező termékeknél is. Fontos éppen ezért eh, az élettartamot eh, meghosszabbítani. Egy másik hozzászólásban említették a különböző pót alkatrészek létét, rendelkezésre állását. Nagyon fontos támogatni azokat a piacokat, ösztönözni azokat a piacokat, ahol ezen alkatrészek rendelkezésre állnak. És amit a környezetbarát tervezésről szóló irányelv kapcsán hangsúlyoznunk kell, az a szétszerelhetés, szétszerelésre vonatkozó intézkedések. Ezt is említették. létezik egy olyan elavulás, amely az innováció által következik be. Még a piacra jutás előtt elavultá válnak termékek, ezt a közelmúltban tapasztalhattuk is. Ezzel szemben az egyetlen lehetséges fellépés a környezeti aspektusok szempontjából az, hogy a szétszerelésre, a szétszerelhetőségre, illetve az alkatrészek újra felhasználhatóságára helyezzük a hangsúlyt ha újból fel tudjuk használni ezeket az elemeket, ezeket az alkatrészeket, részeket, amelyek a termékben szerepeltek, akkor nem vesznek el az idő előtti elavulás, vagyis az idő előtti túlkorai elavulás miatt. Tehát ez nem a beprogramozott, beépített elavulás, hanem az idő előtti elavulás, ami ugye más. Hangsúlyoztam tehát a a javíthatóságot, a felújíthatóságot, a megújíthatóságot, amely által a termékek élettartama meghosszabbítható. Thank you very much. No. Köszönöm szépen, most Tíz Asszonya a Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban e, egész egyszerűen szeretnék köszöntet mondani minden hozzászólnak. Nagyon értékes hozzászólásokat hallhattunk. Gyakorlatilag egyhangúan beszéltünk az ambíció ügyében, te magas szintű ambíciót szeretnénk, illetve koherenciát a e, e, e, fontos, hogy a felhasználók, a fogyasztók szempontjait helyezzük előtérbe. Itt van például a mobiltelefonok, ugye, amit említettük, beszéltünk az életciklus stratégiáról is, ami a újrahasznosíthatóságot és a javíthatóságot illeti, Grosztet asszony kérdései is azt hiszem a nyolcas pontban szerepelnek. Gabriel úr is elmondta, a javíthatóság kérdés nagyon fontos, tehát természetesen eh, osztom a véleményét ez ügyben. Eh, a hatály kiterjeszt bevezetését már most is javaslom a jelenlegi szövegben is, az e- energiahatékonysági kritérium mellett, azt hiszem Dali asszony említette azt, hogy a non-energy using related products, tehát a nem energiafelhasználási kapcsolódó termékek ügyében Auken asszony ő utalt erre, a piacfelügyelet nélkül hiába nem működik, hiszen 10-25% a termékeknek nem eh, felel meg már most sem az elvárásoknak. A költségek kapcsán nem mm, győztek meg. Tudom, hogy ambíció az mindig költségekkel eh, jár. Lehet, hogy rövid távon igen, de középtávon viszont a megtakarítást hozhatja az ambíciózus cél. Azt hiszem, hogy meg tudjuk találni azt a kompromisszumot, amelynek a keretében még továbbra is ambiciózusak maradunk. A szakértőnk is az ambícióról beszélt. Mi, megvan erre az akarat. Katainen úr a bizottság részéről másokkal is kapcsolatban voltam, a, tehát az Európai Bizottságon belül is megosztottak, nem teljes az egyhangúság, de azért talán lehet reményünk ez ügyben. Köszönjük szépen! Módosítók a határideje március 6-a délő 11 óra, és 25 vagy 26-án áprilisban szavazunk itt a szakbizottságban. A következő napi rendi ponthoz érkeztünk el, a live program félidős értékelése. Társelőadókból nincs hiány, úgy látom, meg is adom mindegyiküknek a szót, ha itt vannak, I start with the, the co-rapporteurs or, the, or people representing them. So, Mr. Gambus for Madame Suica. Elsőként Suica kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Suica asszony nevében szeretnék elnézést kérni, mert nem tudott ma eljönni. Úgyhogy ezért én fogom helyette ismertetni az álláspontját a LIFE munkacsoport alelnökeként a ciklus kezdete óta részt vett ebben a munkában, és szerette volna közvetíteni köszönő szavait az összes résztvevőnek. Tudják, hogy a LIFE program az egyetlen olyan eszköz, finanszírozási eszköz az Unióban, amely teljes mértékben az éghajlati és környezetvédelmi fellépést szolgálja, és a célja az, hogy hozzájáruljon a közös környezetvédelmi és politikai intézkedések kifejlesztéséhez, amennyiben ezek amennyiben ezen projektek többletértéket jelentenek. A szóbeli kérdés eh, a félidős értékelésre vonatkozik, és a bizottság ezzel kapcsolatos jelentéséhez, amelyek ugye a 2014-20 közti időszak első felét értékelik, és megfogalmaz különböző ajánlásokat a nyomonkövetés céljából. Eh, Sújca asszony szempontjából a bizottság jelentése nem tartalmaz részletes és szükséges információt, ami által a hatékonyság értékelhető lenne. Holott nagyon fontos kérdéseket vetettek fel az állásfoglalásban és a szóbeli kérdésben, és ezért felhívást intéz a bizottsághoz arról, hogy a projektek hatékonyságáról további információkat nyújtson, mert így nem lehet levonni a megfelelő következtetéseket, ugyanis pont a fontos információk és a részletes adatok hiányoznak. Ugyanígy hangsúlyozná azt, hogy eh, két eh, tagállam eh, rendelkezik a költségvetés felével a 2014-15 közti időszakban, ami megint a pénzügyi alapok egyenlőtlen eloszlását eredményezte a tagállamok között. A LIFE egy nagyon fontos eszköz a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai projektek finanszírozása szempontjából, és szá a szönyökének a jelentésnek az előadója is, reméli, hogy még inkább javi, javulhatnak a programok, illetve az információ áramlása, mert nem csak egyszerűsíteni kell, hanem fel is kell gyorsítani, méghozzá jelentősen. Ugyanígy Sújca asszony azt is jelezte, arra kért, hogy ösztönözzük az MV bizottság tagjait, akik részt vesznek a LIFE munkacsoportban, hogy ezt folytassák, mert szerintünk ezt hatékonyabban is fel lehetne használni a tagállamokban, és mindent tőlünk tehetőt meg kellene tennünk parlamenti képviselőként, annak érdekében, hogy támogassuk ezt. Nem szeretném tovább húzni, de még szeretném megismételni, hogy elnézést kérünk Suica azt, hogy nevében, aki sajnos ma ő nem tudott személyesen eljönni. Köszönöm. Köszönjük. Koputó úr helyett Pocs úr. Köszönöm szépen. Kaputó úr sem tud ma itt lenni, úgyhogy helyette is én fogok hozzászólni. A live program félidős felvizsgálata nagyjából biztosít bennünket arról, hogy hatékony, hatásos és jó úton jár a megfelelő célok hozzá előréséhez, hozzájárult az Európa 2020-as stratégiához szintúgy. Value for money kritériumnak is megfelel, A 2014-es pályázati kiírás után 1,7 milliárd euró értékben érkeztek pályázatok, ez a teljes költségvetés négyszerese. A jelenleg folyó projektek sok fontos problémára kínálnak megoldást, például a biodiverzitás elvesztése, csak hogy egyeteméje ki, illetve az éghajlatváltozás hatása elleni harc, Ráadásul ez más uniós programokkal kombinálva is működik. Bizonyos aspektusokon ugyanakkor javítani kell először is a viszontétendő támogatások kezelését, a beszámolókat, elszámolásokat mindenképpen egyszerűsíteni kell, biztosítani kell, hogy a life pénzek a tagállamok között igazságosabban kerüljenek megosztásra, hiszen 2014-15 során a források körülbelül egyharmada visszanemtérítő támogatásokra fordult, a már folyó projekteket támogatni kell, folytatni kell egy-egy sorban. A kommunikációs stratégia javítására van szükség, hogy cél orientált üzeneteket juttassunk el a valóban érintett csoportokhoz. Elnök asszony, hogyha megengedi, akkor még annyit Kaputó úr által elmondottakhoz, vagy nem éven elmondottakhoz hozzáfűzném saját memben azt is, hogy a volumen kérdés és probléma a a life költségvetése 0,3 század százalékát, illetve 1,3 század százalékát adja az uniós költségvetésnek, ezzel a pénzzel nagyon nehéz elérni célokat. Körling asszony, köszönöm szépen elnök asszony, a kollégám, akinek a nevében hozzászólok, támogatja természetesen ezt a programot, de nem eléggé részletes az elemzés, fedős felülvizsgálat, a statisztikai és elemzési hiányosságok miatt úgy gondoljuk, hogy a szóbeli kérdés és az állásfoglalás remélhetőleg majd utal mindenre. Először is a pénzek odaítélése ügyében fontos, hogy milyen kritériumok alapján és igazságosan osztották el e, a pénzeket. Azt hiszem, hogy ez a legkevesebb, amit elvárhatunk. Ez az első másodszorban fontosnak tartjuk, hogy integrált és szimbiotikus megközelítést kell alkalmazni a projektek kapcsán, így, így tudjuk a teljesítmény eredmény maximalizálást elérni, és ez katalizátorként hat majd helyi szinten is remélhetőleg harmadsorban sajnálatos módon az úgynevezett kemény adatok hiányoznak. Ezek nélkül nagyon nehéz elbírálni, hogy mennyire járt sikerrel a LIFE program. A következő költségvetési időszakban hogyan tudjuk a LIFE program folytatását megindokolni. Ezért hangsúlyozzuk, hogy tervez, már most meg kell tervezni, hogy mi lesz akkor, hogyha a LIFE program egyszer véget ér, hogyan lehet a bevált gyakorlatokat továbbvinni, hogyan lehet költséghatékonyan ígéretes projekteket végrehajtani. Köszönöm. Thank you too. Megköszönjük. Ek úr a következő. Igen, Ajna, parancsoljon. Ja, Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt kollégák! mindig azon fáradozunk, hogy a különböző európai politikák egyaránt támogassák egymást, összeegyeztethetőek legyenek, hogy így a legoptimálisabb eredményeket érjük el. Éppen így biztosítani kellene azt is, hogy a LIFE projektek más projektekkel összeegyeztethetőek legyenek, olyanokkal, amelyeket közös forrásból finanszírozunk, mint a közös agrárpolitikából, vagy a strukturális alapokból. Az Európai Bizottság, illetve anyaga, illetve az, állás, illetve az állásfoglalás olvasata során egyértelművé vált számomra, hogy tekintettel a költségvetésre, illetve arra, hogy milyen kihatással van a közös agrárpolitika és a kohéziós politika a környezetvédelemre, sokkal fokozottabban kellene ezekre a politikákra összpontosítanunk, ugyanakkor a többi előadó tisztességes magyarázat nélkül ezt a megközelítésemet elutasította, és mindig meglep, hogy ha valaki pusztán a közös agrárpolitikára hivatkozik, ez olyan negatív reakciót vált ki egyes kollégáimnál, főleg a konzervatív kollégáimnál. Lehet, hogy ebben az esetben nem tudják, hogy a LIFE program már így is számos projektet finanszíroz, amelyek a természetvédelmet és a mezőgazdaságot kombinálják. Lehet, hogy ezt figyelmen kívül hagyták. Az Európai Bizottság lehet, hogy nyitottabb a szinergia hatások iránt a közös agrárpolitika és a LIFE között. Az európai területek, földek felét mezőgazdaságilag művelik, éppen ezért fontos lenne ez a biológiai sokszínűség megőrzése során. Meggyőződésem, hogy a gazdálkodókkal való együttműködés a LIFE program keretében a természet védelmét szolgálja, egy mindenki számára nyerő helyzetet hoz, és éppen ezért az Európai Parlamentnek ezt támogatnia kellene. Köszönöm. Thank you. Uh, anyone else? Köszönöm. Még valaki? Akkor Dekádo Rosszá úr a bizottságtól. Köszönöm először is szeretném megköszönni az ENVI bizottságnak ezt a life val kapcsolatos beszélgetést. 92 óta fut ez a program, 25 éves immár. már és összességében elismerten egy jól irányított program. Öt programozási cikluson vagyunk túl, és mindegyik épített a feedbackre, az értékelésre, megpróbáltuk folyamatosan javítani a programot. Nem meglepő, hogy a 2014 20-as időszak félidős értékelése is pozitív eredményeket hozott az igaz, hogy a több éves természete a projekteknek, amikor ugye 2016-ban az értékelést elvégeztük, akkor valójában a programok nagy része, a projektek nagy része nem volt még befejezve. Nem azért, mert késlekedtek, hanem mert egy több éves projektről van szó, és általában több évig futnak ki ezek a projektek. és ennek ellenére sikerült megállapítani azt, hogy a várható eredmények nagy valószínűséggel teljesülni fognak. A Life Integrated Projectek, amely egy új jellemző ebben a programban, szintén sikerre állnak, és a céljuk az, hogy az EU tagállamokat segítsék a legfontosabb jogszabályok eh, végrehajtásában. Tehát egy ilyen stratégiai integrált projektről van szó, amelyeknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legfontosabb klíma változási szakpolitikák megvalósulhassanak. Eh, ezek a projektek eh, gyakorlatilag mindenre vonatkozhatnak, és a legfontosabb céljuk az, hogy a tervek nagy földrajzi kiterjedésű területeken megvalósuljanak. Lehet egy folyómedencéről szó, több városról, egy nagy régióról. Olyan fellépéseket akarnak ösztönözni, amelyek túlmutatnak a projekt keretein. Emellett kiegészítő finanszírozást akarnak bevonni, esetleg más EU programokból, illetve a résztvevők, illetve az érdekeltek résztvételét. Tehát van egy ilyen katalizátor hatása a LIFE-nak. Ahogy az itt elhangzott, a félidős értékelés rámutatott néhány olyan lehetőségre, amelyek révén javíthatóak a Live program eh, projektjei. Eh, itt a jelentéstétel javításáról, egyszerűsítéséről van szó. Szóval valójában egyes egyszerűsítések már eh, meg is fognak jelenni a 2018-20-as időszakban, illetve a katalizátor hatás megerősítéséről van szó, és arról, hogy legyenek összpontosítottabb a programok. Ezek mind szerepelni fognak, akkor, amikor a Life 2020 utáni folytatásáról gondolkozunk, eh, és be kell emelni új kihívásokat, például a körforgásos eh, gazdaságot is, amelyhez szintén szükség van finanszírozásra. A 2020 utáni hatáselemzés célja az is lesz, hogy új eszközöket találjunk, eh, és megoldjuk azt, hogy a Life nem egyen, egyformán kerül felhasználásra az egyes tagállamokban a jelenlegi kapacitás építési projektek még nem érték el a kívánt hatást, vagyis azt, hogy egyenletesebb legyen a LIFE megvalósítása az EU-ban. Éppen ezért mi üdvözöljük egy ilyen jelentés megszületését, együttműködünk a parlamenttel annak érdekében, hogy a LIFE az fejlődhessen, és hozzájárulhasson a klímaváltozási és környezeti célok megvalósításához, és végső megjegyzésként még annyit fűznék hozzá, hogy mivel a LIFE költségvetése korlátozott, nyilvánvalóan nem tud megfelelni az összes szakpolitikai kihívásnak, az új finanszírozás klíma környezetvédelem vonalon az a célok Nak, ezeknek a céloknak egyéb EU-s programokba való beépítésétől várható. A LIFE ennek az integrációnak része, és megpróbálja demonstrálni ezeket az eredményeket, illetve a katalizátor hatást kiváltani. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, valaki ehhez szeretne hozzászólni, raportőrök közül. Akkor Tájékoztatnám önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 6-a 11 óra, és a szavazás pedig március 26-án vagy 27-én lesz. Következik az utolsó napi rendi pontunk. Egy vélemény Mariana Petirtől, az EU-ló 2016-os végrehajtásának monitorozása. Petír asszony kap most szót. Hvala vam, gospođo poštovani članovi odbora. Köszönöm. Kedves kollégák, akkor, amikor Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz, Horvátország csatlakozásának legtöbb híve úgy gondolta, hogy a jogállamiság lesz az egyik, az egyik legvonzóbb aspektusa az Európai Uniónak amióta Horvátország eh, független lett, és amióta Horvátország csatlakozott az EU-hoz, mindig is eh, a jogállamiság nagyon fontos volt a horvát polgárok számára. Én eh, magam is láttam egyébként, hogy ez máshol is így van, más EU tagállamokban. A szabályok betartása nélkül nincs befektetés, nincs beruházás, nincs fejlődés, nincs környezetvédelem. Erre építve akartam jelezni azt, hogy mennyire fontos az európai jogalkotás száma, mennyire ért fontos, hogy az európai jogalkotás jogalkalmazás megfelelő legyen, védelmet nyújtson a polgároknak, illetve hasznára váljon az üzleti szférának is. A, az EU jog végrehajtása minden tagállamban fontos. Az Európai Bizottság 2016-os végrehajtásról kiadott egy jelentést, amely azt mondja, hogy hatékony végrehajtása szükséges a jogszabályoknak, illetve átvétele az irányelveknek. Én magam ehhez annyit tennék hozzá, hogy növekedett a jogsértések száma 2016-ban, elsősorban az egészségügyi területen, illetve élelmiszerbiztonság területén, tehát 2015 és 2016 között láttunk egy romló tendenciát, illetve ezen kívül bizonyos határon átnyúló problémák is jelentkeztek, ami az Európai Unió jogát illeti, a környezetvédelmi jog ezen a területen belül, ezen, a, ezen belül egy, egy rendkívül összetett jogág, különösen hasznos lenne, hogyha jobban működnének az előcsatlakozási pénzek, illetve a kísérleti projektek, amelyeknek az átláthatóságát növelni kell. Nem riasztó önmagában az, hogy sok panasz érkezik a polgároktól, mert ez azt is jelzi, hogy jobban odafigyelnek a jogszabályokra, illetve több bizalmuk van az EU intézmények iránt. A az eljárások hosszával kapcsolatban, illetve a jogsértésekkel kapcsolatban egészségügyi és élelmiszerbiztonsági területen. Ezt nem tettem még be, nem dolgoztam be a jelentésembe ezeket a témákat, ezt később fogom megtenni módosítók formájában, és itt számítok az árnyék előadókra is. Köszönöm, most következnek az árnyék előadók. Először Fölken úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kollégának is ezt a tervezetet. Ugyanakkor sajnos kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a kései és gyakran hiányos átültetése az európai jognak nem csak gazdasági költségekkel jár, hanem az emberek életébe is kerül részben. 470 ezer ember hal meg a rossz levegőminőség miatt, és ez a szám, hogyha megfelelően alkalmaznák például a levegő minőségéről szóló irányelvet, akkor csökkenthető lenne. Itt ma tehát egy valóban komoly problémával állunk szemben. Meg kell állapítanunk, hogy a kötelezettségszegési eljárások száma is növekedett, és két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megállapítani. Ebből kiderül az is, hogy egy olyan problémáról van szó, amely minden tagállamban jelentkezik. Vannak tagállamok, amelyek gyakran azt állítják, hogy náluk annyira nem rossz a helyzet, de sajnos azt tapasztaljuk, hogy minden tagállamban vannak problémák. És Különösen azt látjuk, hogy a mi szakbizottságunk témakörét érinti ez gyakran. 1555 szabálysértési eljárás volt nyitott még 2016 végén, ez 300-zal több volt, mint egy évvel korábban, és ezzel egy sajnálatos rekordot értünk el, úgyhogy mindenképpen cselekedni kell. Javíthatnánk például és ezt most a tagállamok felé mondom, azt a követelést, hogy az európai jogot jobban és korábban ültessék át a gyakorlatba, és megint a levegő minőségéről szóló irányelvre utalnék. Ez már 2010 óta hatályos, a tagállamok tehát nagyon sok idővel rendelkeztek, hogy ezt átültessék a gyakorlatba, és éppen ezért nem is vagyok hajlandó egy elnézést elfogadni az a kapcsolatban, hogy nem állt elég idő rendelkezésükre. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy észszerű volna ismét elgondolkodni azon is, hogy több hatáskört lehetne átruházni az európai szintre, például ha európai szinten lehetne a gépjárművek engedélyezését felügyelni, lehet, hogy jobb lenne a levegő minősége számos tagállamban. Éppen ezért örülök annak, hogy az Európai Bizottság a jelentésében bejelentette azt, hogy gyorsabban és hatékonyabban közbe lép a szerződés szegés során, de el kell mondanunk azt is, hogy bármilyen szép törvényt is hozunk, azt végre kell hajtani. Úgyhogy nem csak az új törvényekre kell odafigyelnünk, hanem azok végrehajtására is. És talán még egy utolsó gondolat a bizottság és egyéb EU intézmények felé. Néha a tagállamokat kell egy kicsit támogatni, és ezt a támogatást biztosítani kellene. Ami pedig a tagállamokat illeti, itt megint egy új költségvetésről, egy új uniós költségvetésről folyik a vita, ezért a tagállamoknak is el kellene gondolkodniuk azon, hogy amikor állást foglalnak az új európai költségvetéshez, az éghajlat és környezetvédelmi politikát egy fontos célként kellene megjeleníteniük az irányelveik során. És a jogi bizottság tagjaként talán azt is megjegyezném, hogy ö, kollektív ö, jogvédelmi, jogérvényesítési eszközökre is szükségünk van azért, hogy az állampolgárok elérhessék azt, hogy az európai jog érvényesül, és ezáltal a mi munkánkat is támogatnánk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük Fölken úrnak. Még valaki? Az Európai Bizottsághoz fordulok akkor. Itt van valaki? Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Természetesen üdvözöljük az önök javaslatait, ezek egyértelműen uh, ugyanabban az irányba mutatnak, mint amit mi tisztünk ki magunk elé. a jogsértési eljárásokra gyorsabban reagálni, ez valóban kívánatos cél. Azt hiszem, hogy ez az egyik prioritásos területe az Európai Bizottságnak. Köszönöm. Very much. Madame If you wish to make some comments. Petir asszony szeretné lezárni a vitát? Köszönöm szépen, elnök asszony. A bevezetőben említett adatok és statisztikák arra kell, hogy mindenkit összökéljenek, hogy a tagállamokkal gyors, szorosabban együttműködjünk. Én soha nem gondoltam azt, hogy a szankciókkal, egyből a szankciókkal élni az jó stratégia lenne. Együtt működni a tagállamokkal, ez tűnik inkább célra vezetőnek. Természetesen minden tagállamnak át kell vennie a jogszabályokat. Ami a környezetvédelmi jogszabályokat illeti, az európai polgárok egyre inkább tisztában vannak az, hogy védenünk kell a környezetet, illetve fontos, hogy az európai cégek is részt vegyenek ebben. Ha mindenki együttműködik, a tagállamok is, a magán, az állami szektor is, akkor természetesen sokkal jobb eredményeket érhetünk el a környezetvédelem terén is, ami azt hiszem mindannyiunk közös célja. Exactly. Thank you very... Azt hiszem, hogy ezügyben egyetértünk Petir asszonya. Ezzel a mai napi rendünk végéhez értünk, mondom örömmel mindannyiuk számára. Uh, Petir asszony véleményéhez vonatkozó módosítókat március 1-én így kell benyújtani. Szép további szíves mindenkinek!